Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kedves kollégák, üdvözlöm Önöket! Nagyon boldog új évet eh, kívánok Önöknek, mert ez az első ülése a Környezetvédelmi Szakbizottságnak 2010-ben. Üdvözlöm Önöket a Környezetvédelmi Biztos Jelölt meghallgatásán. Üdvözlöm János Potocsnik urat, üdvözöljük Önt itt a Környezetvédelmi Bizottságban. Az elkövetkező három órában a szakbizottság betekintést fog kapni azzal kapcsolatban, hogy mennyire kompetens a biztos jelölt, milyen az európai meggyőződése, és arról is meggyőzhetetünk, hogy minden érdektől mentesen tudja ellátni a hivatalát, és az Európai Parlament értékelni fogja a tárcájával kapcsolatos ismereteit is, illetve a kommunikációt is, hiszen ez nagyon fontos az európai politika szempontjából is. Az irányelvek értelmében így tudjuk majd megadni a jóváhagyásunkat az új biztosnak, illetve a bizottságnak. Potocsnik úr írásban válaszolta hozzá beérkezett kérdésekre. A képviselők megkapták minden nyelven a kérdés-válasz csomagot is. Ezen meghallgatás esetében is elmondom, hogy mi lesz az eljárás az elkövetkező három órában. A biztos jelöltet felkérjük arra, hogy tartsa meg bevezetőjét, amely nem lehet hosszabb, mint 10 perc. Utána 160 percen rendelkezésünkre kérdésekre és válaszokra, és ezt követi, és ezt úgynevezett pingpong rendszerben fogjuk végrehajtani. Egy perces kérdések lesznek kezdetben, két percben válaszolt ezekre egyenként a jelölt. 45 másodpercben kiegészítő kérdés lehet feltenni, és egy percben kell erre válaszolnia a jelöltnek. Három perces ütemekben fogjuk feltenni az első kérdéseket. Tehát 50 másodperc lesz a kérdésre, egy perc lesz majd a válaszra. Ezt a három perces ütemet majd megfelelő módon kijelöljük. A biztos jelölt az ülés végén még öt percet kap arra, hogy egy záró beszédet tartson. Hogyha nincs itt a kérdés feltevője, akkor azt a kérdést töröljük. Szeretnék még egy dolgot elmondani. A kérdéseknek mindenképpen a jelöltre kell vonatkoznia, más téma, más téma nem fordulhat elő. Nagyon fontos az elkövetkező három óra szempontjából, hogy nagyon kevés az idő, nagyon szigorúnak kell lennünk, és ezért minden képviselőt arra szeretnék kérni, hogy pontosan tartsa be a rákiszabott felszólalás időt, mert különben meg kell nyomnom itt az elnöki gombot, és el kell tőle vennem a mikrofont, másképp ez nem megy sajnos. Potocsnik úr nem ismeretlen az európai szintéren, az eddigi tevékenysége kutatási biztosként számos kapcsolódási pontot jelent a környezetvédelmi politikához az Európai Unióban, gondoljunk csak a nanotechnológiára, vagy az újszerű üzemanyagok kifejlesztésére, de környezetvédelmi biztosként újabb kihívásokkal, kérdésekkel kell szembenéznie. És pontosan most, 2010 elején, amikor eh, Barózó két eh, tárcát jelölt ki, egyet a klímaváltozással kapcsolatban, a másikat pedig az energiapolitika számára. Nagyon fontos az, hogy az európai környezetvédelmi politika saját profillal rendelkezzen, sajátos legyen, egyértelmű víziót mutasson fel, amelyet az elkövetkező öt év során a gyakorlatban is meg tudunk valósítani. Tehát mindannyian izgatottan várjuk a bevezetőjét, hogy mit fog mondani a környezetvédelemről, és Potocsnik úr, most önnek megadom a szót. Köszönöm szépen, kedves parlamenti képviselők, elnök úr! Óriási lehetőség az, hogy most szlovénul beszélhetek, úgyhogy, hogyha megengedik, akkor anyanyelvemet fogom használni. És hát természetesen majd a feltett kérdésekre angolul fogok válaszolni. Spoštovani člani parlamenta, dame in Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Helyes az, hogy egy ilyen nagy fontossággal bíró európai pozíció való megválasztásom előtt, itt az önök színe előtt a parlamentben megjelenek, hiszen önök az európai választópolgárok képviselői. Tudom azt is, hogy nem csak az önök hiteles, hitelére van szükségem, az önök szemében hitelességre van szükségem, és a közvélemény szemében is. Szlovéniából érkeztem, és az elmúlt öt évben a kutatás ügyért felelős biztosként dolgoztam. Közgazdász vagyok, és Szlovénia Európai Uniós csatlakozási tárgyalásainak fordulóiban is részt vettem. Két lányom van, és kézilabdázom. Nos, hát kezdjük azzal, hogy Európa vagy zöld kontinensé válik, vagy nem fog létezni továbbá, és a Föld pedig vagy kék bolygó marad, vagy pedig meg fog szűnni. Ezt 2008-ban már kimondtuk, és úgy gondolom, hogy ez az én vízióm, az én elveim alapját is képezi így ennek szellemében dolgoztam kutatási biztosként is, és a jövőben környezetvédelmi biztosként is ezeket a fő célokat fogom szem előtt tartani. A fenntarthatóság nagyon fontos, és a fejlődést a fenntarthatóság szempontjából kell a gazdasági szintéren is levezetni. Itt igazából nem tankönyvszagú témákról szeretnék beszélni, hiszen a környezetvédelem az emberek mindennapjaiban megmutatkozik, az összes városunkban, bárhol Európában, és az együttélés szabályainak meg kell, hogy feleljen. Európát sajnos ebből a szempontból tönkretették, és hasonló ez egy kicsit a második világháború utáni helyzethez, amikor is Európa romokban hevert, és újra kellett építeni akkor világos volt, hogy Európában, Európára miért is van szükség. Most mindez persze lehet, hogy már evidenciának tűnik, de 50 évvel ezelőtt az elődeink megálmodtak valamit, ami ma már a fiatalok számára nem annyira kézzelfogható terv az együttműködést mégiscsak folytatnunk kell. Európa nagyon sokat változott, és a világ is sokat változott az elmúlt 50 évben, és azt hiszem, hogy akár tetszik, akár nem, Európa megváltozott. A világ egyre inkább egymásra van utalva, a globalizált világban nagyon sok előnynek számolhatunk, de persze sok hátránya is van. Igaz ez például a biodiverzitás csökkenésére, az élelmiszerválságokra, a vízhiányra, a gazdasági életben rejlő összefüggésekre. Tehát ezek mind globális kihívások lettek. Nagyon fontos, hogy közösen lépjünk fel, Európa számára ugyanis ezen kihívásokra a válasz csak akkor lesz hatékony, hogyha egységes választ fogalmazunk meg. A 21. század nagyon törékeny század is. Szeretnénk, hogyha a fenntarthatóság századává változhatnánk ezt, és a globális kihívások irányíthatóvá tételének századává változna. Azt szeretnénk, hogyha Európa erős lenne, és fegyelmezett, és egységes szóval beszélne, és én ezért is dolgozom, ez ugyanis az az Európa vízió, amelyben hiszek és úgy gondolom, hogy ez az a fajta Európa vízió, amely a fiatalok számára is elfogadható. A gazdasági életben óriási változások következtek be. Most már nem a az erőforrásokra, hanem a tudásra alapozzuk a gazdaságunkat is. Bározó elnök úr, amikor 2020-ról beszélt, kimondta, hogy közös, koordinált megoldásokra van szükség a jövő gazdasági növekedésének kidolgozásához, és az Európai Parlament, az Európai Bizottság közösen kell dolgozzon ezen célok érdekében. Ezek a fő célok számomra is fontosak, és úgy vélem, hogy partnerségünk a Lisszaboni szerződés fényében még fontosabbá válik. Beszéltem arról, hogy a világ mennyire törékeny. Éppen ezért a környezetért való aggodalom rendkívül fontos szerepet kell, hogy betöltsön a jövőre tervezett tevékenységünk szempontjából. Gondolok a levegő minőségére, a föld minőségére, a víz minőségére, amelyet megiszunk. Ez a fenntartható környezet kérdése, és azt hiszem, hogy ez korábban csak marginális kérdésnek tűnt, de egyre inkább az európai politikák központi szerepét tölti be a környezetvédelmi politika. Vége azoknak az időknek, amikor a környezetvédelem marginális szerepet töltött be, hiszen ma már az összes politikában megjelennek a környezetvédelmi szempontok. Rengeteg tudományos bizonyíték van most már arra, hogy a környezet milyen állapotban van, és hogy ezért az emberi tevékenység a felelős. Éppen ezért a jövő generációk azt várják el tőlünk, hogy világos döntéseket hozzunk, amelyek olyan irányba hatnak, hogy megőrizzük a környezet épségét, a bolygón képségét. Mi voltunk az a faj a Földön, amely tönkretette a környezetet, és most ez visszahat, úgyhogy a mi magunk, tehát az emberi faj fennmaradásáról is szó van most szociális szempontból, a lehetőségek szempontjából, a gazdaság szempontjából, azt hiszem, hogy mindezt figyelembe kell venni. Persze nincsenek varázsütésre ö, változások, nagyon sokat kell majd dolgozni, ezért óriási költségei vannak ugyanis a környezetvédelemnek. Sokkal hatékonyabban kell mostantól kezelnünk a környezetet, Szeretnénk javítani a gazdasági növekedési lehetőségeket, szeretnénk munkahelyeket teremteni Európába, hiszen ezek rendkívül fontosak, épp úgy, mint a gazdasági növekedés. De mindezek összhangba kell, hogy álljanak a fenntartható fejlődés eszméjével, hiszen a gazdaságunk, amely a tudáson alapszik, és a természeti erő, erőforrások hatékony felhasználásán csak a környezet figyelembevételével működhet. A japánok azt mondják, hogyha csak víziónk van, és nincsen mellette tevékenység, akkor az csak álom. Fordítva pedig inkább rémálmokról beszélhetünk, tehát politikára van szükség, és, és olyan víziókra, amelyeket megalapoznak a tudományos kutatások, és ezek után a legjobb eszközöket kell megtaláljuk, hogy hatni tudjunk a környezetvédelme érdekében. Ez egy rendkívül összetett, bonyolult téma, és nagyon gyakran más ágazatokkal ütközni fogunk az érdekeink ütközni fognak. Környezetvédelmi biztosként a környezetért fogok elsősorban tevékenykedni, de nem ez lesz az egyetlen szempont, amelyet figyelembe fogok venni. Éppen ezért szeretném, hogyha az európai politikák koordináltak lennének ebben a, ezen a területen, és szeretném, hogyha a partnereink is részt vennének a munkánkba, a világban való partnereink is. A szubszidiaritás elvét pedig nem arra fogom kihasználni, hogy ne tegyünk semmit, hanem inkább arra, hogy valamit tegyünk a környezetért a párbeszédet javítani kell önökkel, az Európai Parlament képviselőivel, a civil szervezetekkel, a gazdasági szereplőkkel és a nemzetközi partnereinkkel egyaránt. Azt szeretném, hogyha a környezetvédelmi politika minél inkább a közvélemény elé kerülne, és hogyha beszélnénk azokról a tudományos kutatásokról, amelyek megalapozzák a környezetvédelmi politika létjogosultságát. Célzott politikákra van szükség ezen a területen, és most elmondom, hogy pontosan mire is gondolok. Először is a természeti erőforrások hatékonysága. Az EU 2020-as programjára gondolok ebben a kérdésben. Azt hiszem, hogy nem szabad, hogy összefüggjön a gazdasági növekedés a természeti erőforrások kihasználásával. Tehát ezt a kettőt szét kell tudnunk választani a következő években. Persze ez nem könnyű, egyáltalán nem az, ugyanis a gazdasági vállalkozások számára öm, gyakran az természeti erőforrások azok, amelyek a nyersanyagot jelentik, úgyhogy itt ezen a területen óriási erőfeszítésekre van szükség. A környezetvédelem, a biodiverzitás, a második téma, amelyre gondolok. A biodiverzitás a gének összetettségében is megmutatkozik. Ez egy óriási tőke az emberi faj kezében. A víz, az élelmiszer, az alapját jelenti a létünknek, és természetesen az életminőségünknek is. Éppen ezért az éghajlatváltozás ezzel összefüggő probléma, és azt szeretném ebből a szempontból, hogyha a közvélemény figyelmét ráirányítanánk arra, de a politikusok figyelmét is arra, hogy a biodiverzitás problémájára odafigyeljünk épp annyira, mint a éghajlatváltozás problémájára. Azt hiszem, hogy a az Európai Bizottság oda fog figyelni erre a kérdésre, és ennek köszönhetően a biodiverzitás megszűnését is, vagy csökkenését is meg tudjuk majd akadályozni. Környezetvédelmi jogszabályok. Itt most nem csak arról van szó, hogy bevezettünk jogszabályokat, hanem hatékony jogszabályokra van szükség, olyan jogszabályokra, amelyek lehetőségeket teremtenek, biztonságot teremtenek, és olyan feltételeket teremtenek meg, amelyek a működéshez is szükségesek. Itt félbeszakítják az elnököt. Igen, a szlovén nyelv egy terjengős nyelv. Egy perccel többet adtam önnek, és így most már rá is térhetünk a kérdések körére. Először Richard Zéber fog koordinátorként az EPP részéről feltenni egy kérdést. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos jelölt úr. Megvan az az előnye, hogy már önmagától is tud idézni, hiszen korábban is biztos volt, és már ismeri ezt a meghallgatási eljárást. Egy dolog azonban változott, mert korábban azt mondták, hogy ne legyen túlságosan konkrét, akkor az EP-nél minden rendben lesz, de most azonban korábban a, a kutatásra foglalkozok, most pedig a környezetvédelem a területe, és itt ezt is ismerjük, és hogyha megnézem azt, hogy mit is válaszolt írásban, akkor azt láthatom, nagyon sok mindent lefedett, de szeretném, hogyha konkrétabb válaszokat adna nekünk itt a meghallgatás során, főleg az erőforrásokkal a hatékony bánásmódot illeti, hiszen ez egy olyan kérdéskör, amely nagyon kulcsfontosságú. 2005-ben a vízzel kapcsolatban már volt egy javaslat, ami azonban túlságosan kevés volt. Potosnik úr válaszol. I think it is uh, Nos, hát az egyik dolog, amit megtanultam, tanulmányaim alatt, az az, hogy a környezetvédelmi megközelítésre szükség van, és méghozzá horizontális szinten. Egészen bizonyos vagyok abban, hogy másként ezt nem lehet megoldani, csak holisztikus megközelítésben lehet kezelni ezeket a problémákat. Nagyon gyakran vannak olyan e-, eszközök a mi kezünkben, vagy más kollégák kezében, amelyek egymást is kiegészítőleg hathatnak, Úgyhogy ezt figyelembe kell venni. A víz megőrzése egyik fontos témánk. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban megnézhetjük azt, hogy milyen jogszabályok vannak. 250 ide vonatkozó jogszabály van a környezetvédelem terén, ebben a vízre és a szemétkezelésre vonatkozó a legtöbb. De mit is szeretnék tenni a jövőben a vízzel kapcsolatban? Azt szeretném, hogyha áttekintenénk azt, hogy hová érkeztünk el ezen a területen, és a következő években, 2012-ig mondjuk, az európai vizek megőrzésére vonatkozó a jogszabályt szeretném bevezetni. Ez egy folyóközpontú megoldást jelentene, és a víz megtakarítására vonatkozólag szeretnék új jogszabályokat, ugyanis ez hozzájárul a székhajlatváltozás megakadályozásához is. Tehát nem arról van szó, hogy én azonnal szeretnék belefutni a vízre vonatkozó jogszabályok teljes megreformálására, hiszen nagyon sok fontos és jó jogszabályunk van már, úgyhogy inkább figyeljünk oda arra, hogy ezeket be is tartassuk. Elnök, köszönöm. Linda Megan. Linda McEwen következik. Elnézést, Éber úrnak van egy kiegészítő kérdése még. Biztos jelölt úr, ha jól értettem önt, akkor ön a víz irány elvet elvvel kapcsolatban elégedett, nem szeretne új jogszabályt, de láthatjuk, hogy mi történik az áradások során a klímaváltozás miatt de láthatjuk ezt más területeken is, az iparnak is víz kell, a mezőgazdaságnak is, és vannak olyan területek, ahol nagyon sokat jelent a víz. Gondolja, hogy a víz keret az alkalmazása megfelelő-e, vagy kell még plusz intézkedés? Második kérdésem kész arra, hogy a következő finanszírozási periódusban több eszközt adjon a vízszektornak. We don't have only water framework directive nem csak a víz keretirányelvünk van, hanem még nagyon sok más vízre vonatkozó irányelvünk is van, például a városi vízfelhasználás tekintetében, vagy a hulladékkezelés tekintetében. Nos, hát az új tagállamokkalnak ez nagy problémát okozott, úgyhogy ismerem ezt a területet még a tárgyalói koromból. Aztán ott van a tengervizekre vonatkozó új jellegű jogszabályunk, tehát igazából nem hiszem, hogy mindent megoldottunk volna tökéletesen, de azért egyelőre azt szeretném, azzal szeretném kezdeni, hogy horizontálisan közelítem meg ezt a kérdést. Valószínűleg ön inkább a pénzügyi támogatásokra gondol, nos hát ez valóban nagyon fontos, de azért vannak itt más kérdések, például a közös agrárpolitika, amely rendkívül fontos ebből a szempontból, a strukturális alapok, tehát kéz a kézben kell együttműködve dolgozni. Köszönöm szépen, most következik Linda McEwen. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és üdvözlöm a biztos jelölt urat. Tudja, hogy mennyire fontosak ezek a meghallgatások, nem csak az Európai Parlament számára, hanem az Európai Közvélemény számára, és, és a frakcióm kérdéseinek nagy részét a közvélemény inspirálta. Azt szeretük volna megkérdezni, ami a közvéleményt is érdekli. Szeretném öntől megkérdezni azt, hiszen beszélt a víziójáról, az elképzeléseiről, elmondta, hogy a fő környezetemi kérdésekkel akarja kezdeni, de mi lesz az ön öröksége majd környezetemi biztosként majd? Mit szeretne ön hátrahagyni, mint örökség? Yeah, there are two things which are inconsistent. Két dolog van Két percben nem lehet válaszolni erre a kérdésre, ezek egymással nem összeférő dolgok. Nos hát azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb dolgot, amely, amelyet szerettem volna kiemelni, és egyébként a biztosi múltamból is adódik, azt szeretném elérni, hogy a politikai figyelem egyre magasabb szinten összpontosuljon a környezetvédelem kérdésére. Aztán nagyon fontos számomra a közvélemény általi elfogadottsága ennek a témakörönnek. Ez egy prioritás, bár most nem fogok belemenni a konkrét prioritásokba, hiszen a kutatásfejlesztésben volt egy kritikus kérdés, például az volt, hogy kicsit ilyen box perspektívából figyelték a közvélemény részéről az eseményeket. Piacgazdaságban vagyunk, és az, amit a munkahelyteremtésért és a gazdaságért teszünk, az kéz a kézben kell, hogy haladjon más politikákkal, például a környezetvédelmi politikákkal, és én ezt szeretném összehozni. See, you have one more minute. Is that not nice? I... And uh, I would ask the services to... Arra kérném szolgálatokat, hogy egy kicsit helyezzék arrébb az órát, hogy jobban lássa a biztos úr. Tehát úgy gondolom, hogy ezek fontos kérdések, ahol talán hozzá tudok valamit tenni a dolgokhoz. Tehát próbáljunk meg holisztikus megközelítést alkalmazni. Hiszek ugyanis abban, hogy rengeteg mozgástér van még ebből a szempontból. Nem lehet fél év vagy egy év alatt óriási lépéseket tenni, Mindenre oda kell persze figyelni, ami éppen az asztalon van, de igazából az a lényeg, hogy öt év alatt mit érünk el, és ebben az öt évben azt szeretném, hogyha önök úgy emlékeznének erre az öt évre, mint egy olyan időszakra, amelyben jól tudtunk együttműködni, és jó munkát végeztünk. Chris Davis. Supplementary question. I get to have to get used to it. Okay. Kiegészítő kérdés is van, mindig elfelejtem, elnézést. Örülök neki, hogy ön említette a munkahelyeket, mert ez az egyik legfontosabb dolog itt most a gazdasági válság közepette. Mit mondana azoknak, akik azt mondják, hogy nincs most idő, nincs most lehetőség a környezetvédelembe befektetni, mert a munkahelyek fontosabbak. Nos, valójában azzal, hogy a munka, valójában azzal, hogy a környezetbe fektetünk be, valójában a munkahelyeket teremtjük meg. Azt gondolom, hogy ez fontos, hogy ezt mindenki megértse. Ez az egyik lényege ennek az egész klímaváltozási történetnek. Az igazi kérdés az az, hogy az igazi kérdés az az, hogy a klímaváltozás az tényleg valóság, tényleg megtörténik-e, történik-e mostanában, és az emberek okozzák-e. Ha erre a válaszunk az, hogy igen, és a válaszunk az, hogy igen, akkor valójában már csak azt kell kitalálni, hogy hogyan lehet erre a legjobban reagálni. És azok a vállalkozások, amelyek a leghamarabb reagálnak erre a helyzetre, azok fogják a profitot learatni. Nekünk pedig utat kell mutatnunk. Ők egyébként nem udvariasságot kérnek tőlünk, hanem kiszámíthatóságot, hosszú távú tervezhetőséget. Hogyha mi ezt megtesszük, akkor már is elvégeztük a munkánkat. Nem Chris Davis. Köszönöm, biztos jelölt úr. A Ön ugyan nem tudta magát tartani az idejéhez, de a szavakat, amelyeket használt, azokat tényleg én is a szívembe vár, zártam, mint ahogy ön is szívből szólt. Meg tud-e ön nevezni bárkit a világon, aki leginkább szolgálhat példaként az Európai Unió környezetvédelmi biztosa számára. Ezt csak azért kérdezem, mert szeretném tudni, hogy ön tudja, hogy mekkora feladatot vállalt. Nem csak itt Európában, hanem a, az egész világ, világon. A kérdésem az, hogy ön most egy egyszerű biztosként fog ügyködni, vagy pedig tényleg egy példamutató személyiségé válik, és az egész világon bemutatja azokat a legjobb környezeti praktikákat, gyakorlatokat, amelyeket Európa kitalált. A rövid válaszom az, hogy igen, ez, ezzé szeretnék válni, de mivel van két percem, azért talán egy kicsit részletesebben is válaszolhatok. Biztos vagyok benne, hogy később majd rákérdeznek arra, hogy mik is lesznek a következményei annak, hogy felosztottuk a korábban egységes környezetvédelmi portfóliót, mert most már külön, külön lesz klímaváltozásért felelős biztos. Nos, annyi minden van az asztalunkon, hogy kisebb csoda lenne megbirkózni az összes feladattal. Amikor megkérdeztem az elődömet, Dimas biztos urat, hogy mennyi munka a környezetvédelmi biztosi munka, és azt mondja, annyi, amennyit csak akarsz. E, és e, ezzel tisztába kell lenni. Tudom, hogy ott kell lennem a világ vezető politikusainak közelében. Meg kell érteniük, hogy a világ változóban van, és e, hogy nagyon fontos változásokra van szükség ebben a törékeny világban. Lehet, hogy mások ezzel nem értenek egyet, vagy nem e szerint cselekednek. Lehet, hogy egyesek a technológiai fejlesztésre inkább koncentrálnak. Én azt gondolom egyébként, hogy mind a kettőre kell és lehet. Azt gondolom, hogy egyidejűleg érdemes mind a kettővel foglalkozni. De nem szabad alábecsülnünk annak a fontosságát, hogy a többiek is ezt megértsék. A saját terveinket kell tehát keresztül vinni, lássák, hogy vezető szereplen, szerepet kívánunk játszani. E, és még hogyha olyan fiaskók történnek is, mint Kopenhágában, akkor sem szabad felülvizsgálnunk azokat a terveket, amelyekben hiszünk, hanem csak azt kell újra átgondolni, hogy hogyan tudjuk a többiekkel ezt elfogadtatni. És én azt gondolom, hogy ebben nekem egy nagy szerepem lesz. Köszönöm. Kiegészítő kérdés következik. Akár Két és fél óráig is beszélhetne, tudom. Eh, de nem elég prédikálni, hanem eh, cselekedni is kell, és ön beszélt arról, hogy milyen nehéz végrehajtatni ezeket a jogszabályokat, és hogy a tagállamok sem járnak mindig jó példával elől. Én azt gondolom, hogy nincs elég lendület a jogszabályokban, túlságosan jogi megközelítésűek, és valójában a környezetvédelmi tanácson a végrehajtásról nem igen van szó. A miniszterekre eh, kell mutogatni, és a tagállamokat tetemre hívni. Ön most ezt megteszi, kierőszakolja a változást, vagy csak papírokat fog tologatni a különböző irodák asztalai között? My approach to that... Nos, én erre azt mondanám, két dolgot valójában. Először is, ha elfogadunk egy jogszabályt, akkor azt végre kell hajtani. Erről vita nem lehet. Hiszen közösen hoztuk a tagállamokkal együtt, önök és a tagállamok, ezeket a jogszabályokat. A tagállamok is kötelezettséget vállaltak. A jogi szerepem nekem az, hogy végrehajtassam ezeket a szabályokat. Másfelől viszont, szintén fontos, hogy én támogassam a tagállamokat abban, hogy ha nem értenek valamit, ha a tapasztalatok cseréjére, a legjobb gyakorlat cseréjére van szükség, akkor én ezt lehetővé tegyem és megsegítsem a szlovén interjú során eh, számos kérdést feltettek nekem, néhányra nem tudtam válaszolni, és eh, megkérdezték például azt, hogy eh, mit tennék, a Szlovénia ellen kell fellépni. És én erre azt mondtam, hogy ugyanúgy lépnék fel a Szlovénia ellen, mint bármely más tagállam ellen, mert ez a szlovén polgárok érdeke is. Kárs Luther és Potocsnik úr, kérem tartsák be a önökre szabott időt, hogyha látják az órát. Swedish, yeah. Vi tar ett specifikt exempel om implementering REACH, EUs kemikalielagstiftning. Van itt egy olyan példa, amelyet ön felhozott a REACH életbelépésével kapcsolatban. Nagyon fontos a közegészségügy, és azok a toxikus anyagok, amelyek felgyülemlenek a szervezetben. Ugye van itt egy olyan lista, amely gyakorlatilag üres Európában ezekkel az anyagokkal kapcsolatban. Szerintem ez egyszerűen botrányos. Miért nem telik végre meg a Ricsnek ez a listája? Aztán pedig azt hiszem, hogy sokkal gyengébb a megfogalmazás a REACH-ben ezekről az anyagokról, mint például a POPS-ban. Thank you. Köszönöm szépen. Először is szeretném elmondani azt, hogy elvben hogyan kellene megközelítenünk azt a jogszabályt, amelyet elfogadtunk. A jogszabályok végrehajtása nem azt jelenti, hogy újra kell tárgyalnunk azt, hogy hogyan kell kinézni a jogszabálynak. Sokat tárgyalhattunk már, és ez idő alatt elértünk egy megállapodást. Ez egy olyan megállapodás, amelyet most már végre kell hajtani, úgy, ahogy azt elfogadták. Tehát, hogyha azt kérdezik, hogy örülök annak, hogy 15 anyag van a listán, és ezek közül egy sincs a 14-es függelékben, akkor ezt tudom mondani, ennek nem örülök. De már beszéltem Tajáni biztos kollégámmal, aki ugyancsak felel ezért a területért, és szeretnénk jól együttműködni. Ez egy olyan terület, ahol az én irodám figyelni fog ezekre a dolgokra, és arról is döntöttünk, hogy az első látogatásunkat Helsinki-ben fogjuk megtenni, ahol az Európai Vegyi Anyag Ügynökség van, és egyértelmű jelet kell adnunk arra, hogy szeretnénk végrehajtani azokat a dolgokat, amelyekben megállapodtunk. De ha megkérdezik azt, hogy eh, elégedett vagyok a jelenlegi helyzettel, akkor azt tudom mondani, hogy nem. I will use the technology of microphones. Um, the second part of the question. A második kérdésem a TBT definíciójához kötődött. És ezen kívül 2008-ban az Európai Bizottság a nanoanyagok esetében azt mondta, hogy a jelenlegi jogalkotás elegendő, de ez olyan, mint hogyha planktonokra, planktonokat próbálnának halászni egy hálóval, és ezzel kapcsolatban szeretném tudni az ön elképzeléseit. In three hours we will learn. Uh, uh... csak megtanuljuk, hogy hogyan működik ez. Nos, a PBT kritériumokra kérdezett rá, ez a 13-as függelék. Azt gondolom, hogy ez egy teljesen tisztességes kérdés volt. Eh, Tajani úrral fel fogom venni a kapcsolatot, és eh, előre mozdítjuk a dolgokat. Nos, biztos vagyok abban, hogy léteznek definíciós problémák, hogyha az én álláspontomra kíváncsi, hogy én elfben mit gondolok, akkor azt tudom mondani, hogy független attól, hogy bármilyen anyagokról van szó, toxinokról, PBT-kről, rákkeltő anyagokról, biokumulatív toxinokról, tudnunk kell, hogy miről van konkrétan szó. Ezek nagyon veszélyes anyagok, és így is kell őket kezelni. Uh, Julie Gilding, itself. Thank you. Um, thank you. My question... Köszönöm szépen. Az én kérdésem szintén a megvalósításra vonatkozik, de azt hiszem, hogy ön egy kicsikét általánosságokban válaszol, úgyhogy meg fogom fordítani a kérdést. A hulladékkezeléssel kapcsolatban 2009. novemberében láttuk a jogalkotás tekint kapcsán azt, hogy milyen nagy, tehát mennyire nem sikerült ezeket betartatni. Nagyon sok az Európai Bizottság többször is a gyakorlati bevezetés kapcsán azt tapasztalta, hogy nem kielégítő a tagállamok részéről ez. Éppen ezért azt hiszem, hogy itt azért vannak olyan konkrét példák is, amelyeket meg kellene majd vizsgálnia. És a polgárok szempontjából az, hogy ezeket a jogszabályokat nem valósítják meg, igazából a jövőbeli jogszabályokat is megtorpedózza és itt félbeszakítják a felszólalót. Igen, hát sajnos úgy látom, hogy ugyanúgy bánnak velünk. Nos, mi is a válaszom? Azt hiszem, hogy most még nem ismerhetek minden egyes ügyet részleteiben. Tudom, hogy vannak folyamatban lévő ügyek, vannak jogsértések. Körülbelül évente 5-600 panasz érkezik be hozzánk, és mindent meg fogok tenni részemről, hogy egyrészt a létező jogszabályokat valóban betartassuk, és másrésztről pedig, és ez talán inkább a mandátum második időszakára vonatkozik majd, amikor már jobban fogom ismerni ezt a területet, mint most, azt hiszem, hogy az első mandátumomból ezt tanultam meg leginkább, hogy az első fele az igazából eltelik azon, hogy ismerkedünk az anyaggal, és majd a második félidőben talán egyszerűsíteni tudjuk a jogszabályokat, nem az ambícióinkat kívánjuk csökkenteni, hanem egyszerűen azt szeretnénk elérni, hogy megvalósíthatóak legyenek a jogszabályok, és egyszerűbbek legyenek. Ugyanis ez a környezet megőrzésének az érdeke. Um, um, Köszönöm. Azt hiszem, hogy igazából én ahhoz kapcsolódnék, amit Chris Davis mondott, mi szerint Ön ugye az implementációt nagyon fontos prioritásként kezeli a feladatai között. Úgyhogy talán majd még erre vissza fog térni. Lehet, hogy nem kellene új jogszabályokat hozni egészen addig, amíg nem tudjuk azt bizonyítani, hogy ami már létezik, az működőképes is. Válasz. Hát ez relatív ugyanis lehet, hogy nem volt elég fontos prioritás ez akkor, amikor a kollégám végezte ezt a munkát, nem tudom. Mindenesetre azt meg tudom ígérni, hogy számomra az implementáció, a betartatás valóban nagyon fontos kérdés lesz, erre összpontosítani fogok, ugyanis úgy gondolom, hogy csak azoknak a jobb szabályoknak van értelme, vagy azok igazi jogszabályok, vagy azok a jogszabályok szolgálják a környezet érdekét, amelyeket be is tartanak, mert különben semmi értelme az egésznek. Nem fogok moratóriumokat bevezetni, tenni, de az is biztos, hogy ezt azért át kell gondolni komolyan, hogy hogyan szervezzük a dolgokat, ugyanis költséghatékonynak kell lenni, hasznosnak kell lenni, és a jogszabályokat be kell tudni tartatni. Szabina Virasz nevében. A nézete szerint Európának vezető szerepet kell vállalnia az új politikák kialakításában, és biztosítani kell mindenki számára fenntartható fejlődést. Milyen mechanizmusokra gondolt itt konkrétan? Szeretne egy ökológiailag felelősséget vállaló társadalmat több szabály által, vagy inkább csak a piacra helyezi a hangsúlyt? És az is érdekelne még, hogy mit gondol a tudás átadásról, anélkül, hogy szabadalmakat alkalmaznánk a fejlődő országokban. Ez négy kérdés volt egyben, mondja a biztos jelölt úr. Úgy gondolom, hogy lényegben egy olyan területről beszélünk, amely nemzetközi szinten nagyon össze van kötve, kötődve, tehát globális világról beszélünk, és nagyon sok dolognak a következménye, amiért felelünk, az globális. az ensz is fenntartunk kapcsolatokat a környezetvédelmi programmal, a fenntartható fejlődés kapcsán. Úgy gondolom, hogy azok a dolgok, amelyeket Kopenhágában láthattunk a klímaváltozással kapcsolatban, azok is megmutatták azt, hogy mennyire mi a részvételünk ezekben a dolgokban. Hiszek abban, hogy ha koncentrálunk a nemzetközi együttműködésre, akkor az a megfelelő megközelítés a környezet kezelése szempontjából. Hogyha a szabályozást kérdezi tőlem, illetve a piac alapú szabályokat, hogy ezt hogyan közelítném meg, akkor azt mondanám, hogy van itt egyfajta minden, ami itt van előttem, az kézzel van leírva. Holisztikus megközelítés, kell, hogyha hatékonyak szeretnénk lenni. Ehhez kell politikai vezetőszerep, a közvélemény támogatása, politikai intézkedések, kereslet kínálat oldalon, infrastruktúra támogatás, piac, mert piacgazdaságban élünk, ár, költség, technológiai fejlesztés, tehát minden, ezek együtt dolgoznak, működnek. A piaci eszközök néha működnek, de néha sokkal hatékonyabb a szabályozás. Tehát óvatosan kell ezt kezelnünk, de egy holisztikus megközelítést kell alkalmaznunk, ez a helyes mód, más megközelítést nem garantálja a sikert. Biztos vagyok abban, hogyha így, hogy csak így lehet megoldani a problémákat. Igen, megértem azt, hogy a deregularizációnak nem akar elsőbséget adni. A kérdésem az az lenne, hogy milyen befektetési programot lát az ökológiai átalakítás szempontjából, és itt milyen szerepeket szállna a munkahelyeknek. Ki állna -e egy ilyen jövőbeli befektetési program mellett? Válasz. Nem azt mondom, hogy a, a szabályozás nem lesz prioritásom. Hogyha például megbeszéltük a széndiokszid kibocsátást az autók esetében, akkor én mindenképpen a szabályozást választottam, és azt mondtam, hogy mindent meg kell tennünk az autóipar érdekében, mert különben túlságosan nagy teher nehezedik rájuk. Szükség van a PPP-kre. Ezen kívül át kell kellene gyűlölözött halálvölgyen ezen az átmeneti időszakban. Tehát mindenképpen a magánszektorral együtt kell haladnunk, mert mi segíthetünk nekik abban, hogy átérjenek ezen az átmeneti időszakon. Úgy gondolom, hogy ez a szerepünk, de ez nem változtatja meg azt, hogy nagyon szigorúnak kell lenniünk a szabályozás során. Szigorú szabályok kellenek, de előreláthatóak kellenek, hogy legyenek ezek a szabályok. Köszönöm, mondja az elnök. Paul Nutel következik az EFT frakció nevében. Köszönöm, elnök úr. Hadd kezdjem azzal, hogy mindenkinek nagyon jó hideg új évet kívánjak. Úgy tűnik egyébként, hogy én vagyok az egyik azon kevés képviselő közül, akinek nem habzik a szája, amikor szóba kerül a klímaváltozás állandóan megkérdőjelezzük a tudományt, illetve a józan észt. Több száz éves periódusokat kellene néznünk, és a több száz éves periódusok során valójában egy lehűlési időszakot látunk. Ha több ezer évet összehasonlítjuk, akkor nem gondolunk egy kicsit túl sokat magunkról, nem autistaként járunk el, amikor azt állítjuk, hogy az ember képes megváltoztatni a klímát. Nos, mi, mivel korábban a tudományért voltam felelős, tudom, hogy a tudósok soha nem egyeznek meg semmiben. De ha van egy olyan terület, ahol van egy uralkodó nézet, akkor ez a klímaváltozással kapcsolatos tudományos vita. Van egy eh, nemzetközi szakértői eh, gárda, eh, egy panel, amelyben 600 kiváló tudós vesz részt, és ők ebben egyetértenek. Tudom, hogy vannak olyanok, akik nem egyébként, de ismétlem, ez egy olyan terület, ahol egy igen határozottan uralkodó nézet érvényesül. De tudom, hogy ön provokálni is akart a kérdésével. Tegyük fel, hogy önnek van igaza, és én pedig tévedek ez mit jelentene? Nos, más politikákban azért az még továbbra is helyén való, hogy megpróbáljuk megvédeni a környezetet, nem? Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, noha én nem hiszem, hogy téves a premissza, de azt gondolom, hogyha mégis az alapvetésünk is téves, akkor is ugyanezeket a politikákat kell eh, továbbvinni. Eh, Nos, mi lenne a hatása azonban annak, hogyha nekem van igazam, és ön téved? Azt gondolom, hogy katasztrofálisak lennének a következmények. És azt gondolom, hogy ennek a kockázatát egyszerűen nem vállalhatjuk. A gazdasági válság eh, például megmutatta, hogy elég későn kaptunk magunkhoz, csak akkor kezdtük el felfogni a dolgokat, amikor már túl késő. Azt gondolom, hogy itt egyfajta felelősségtudatról is szó van arra, hogy felkészülünk a lehetőségekre. Oké, okay, köszönöm. Konszenzusról beszélünk. Mi van azzal a 30 ezer tudóssal, aki az Oregoni deklarációt elő, aláírta? De mi történik akkor, hogyha tönkretesszük a nyugati gazdaságot, elveszítik az emberek a munkájukat, zöld adókat vezetünk be, komputer modellek alapján, játékok alapján döntünk és hozunk politikai döntéseket. Ez megéri azt a kockázatot, hogy sokan elveszítsék a munkájukat, hogy ilyen megkérdőjelezhető tudományra alapozzuk mindezt? Nos, a komputeres metodológiánk az elég fejlett. De hadd mondjam el önnek, hogy senki nem akarja aláásni a vállalkozásokat. Azt szeretnénk, hogyha a vállalkozások logikája befogadná azt az uralkodó nézetet, miszerint épp ideje a harmadik ipari forradalomnak, a zöld ipari forradalomnak, tehát internalizáljuk a környezeti költségeket, vegyük ezt figyelembe. Erről van ugyanis pusztán szó. Hogyha logikailag elfogadjuk azt, hogy internalizáljuk ezeket a költségeket, és a fogyasztó pedig fizesse meg ezeket a költségeket, akkor azt gondolom, hogy fenntarthatóvá válik a gazdaság. Ez lenne a válaszom az ön kérdésére. E, ami pedig az adókat illeti, majd azt a kormányok gyűjtik úgyis e, össze, e, ne aggódjon emiatt. Azt gondolom, hogy a zöld adók még mindig jobbak, mint egy csomó más adó. Köszönöm. Köszönöm szépen, átérünk a második körre. Anya Weisgerber fogja feltenni az első kérdést. Tisztelt Potocsnik úr, a kérdésem nem a rossz végrehajtási rátára, hanem inkább arra vonatkozik, hogy különböző módon hajtják végre az országok a jogszabályokat. Határokon átnyúlóan kell védeni a környezetet, de megfelelő verseny feltételekre is szükség van az irányelveket különböző módon hajtják végre. Hagy mondjak egy példát, itt van például a levegő irányelv, nem világos, hogy hány mérőállomásra van szükség, vagy az UV-fényre vonatkozó irányelv, és ö, ö, itt is sok különbség tapasztalható. Potocsnik úr, szeretném megkérdezni azt öntől, hogy azt mondta, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a jogszabályokat végrehajtsák, alkalmazzák. Hogy szeretné elérni azt, hogy a bizottság ezt nyomon kövesse, felügyelje, és ezeket a különbségeket csökkentse annak érdekében, hogy egységesek legyenek a versenyfeltételek? Nagyon jó a kérdése, és nagyon nehéz erre válaszolni. Ez is egy olyan dolog, amelyet a folyamat során tanultam meg. Elég rosszul állunk információs adatokkal, és ez egy olyan terület, amelyen mindenképpen szeretnék javítani. Egy új információs bázist, adatbázist szeretnénk létrehozni ennek érdekében, hogy jobban tudjunk információt adni. 2008-ban ezt már elkezdték építeni, ezt erősíteni kell, és amilyen gyorsan csak lehet, szeretnék ellátogatni a környezetvédelmi ügynökséghez Kopenhágában, és szeretném alaposan megnézni azt, hogy mit lehetne javítanunk, mert biztos vagyok abban, hogy a jó információs alap alapján hozott döntés, a megfelelő döntés. Elő kell készítenünk a jogszabályokat, és hogyha megnézzük az áttekintéseket, amelyek nagyon fontos részét képezik a környezetvédelmi döntéseknek, akkor tudjuk, hogy okos döntésekre van szükség, megfelelő játékterre, és meg kell néznünk a regionális különbségek érveket is, hogy ezek jó érvek-e. Ez lesz majd az eljárásmódunk a jövőben. A környezetvédelmi problémák mellett, amelyek határokon átnyúlóak, vannak olyan problémák is, amelyeket tagállami szinten is meg lehetne oldani. Nagyon sok képviselő számára a jogakotás szempontjából fontos a határokon átnyúlás, de néha ez nem valósul meg, és azt mondjuk, hogy tegnapnak kell ezt megoldani. Ön mit gondol a jogalkotással kapcsolatban a földvédelem, talajvédelem kapcsán? Úgy gondolom, hogy ez amikor elmondtam a az elején, akkor azt mondtam, hogy nem szeretném a szubszidiaritást ürügyként használni azért, hogy ne tegyek semmit. De másrésztről mindenképpen segítséget nyújtok a tagállamoknak a végrehajtás során. Amikor a talaj irányelvről beszélünk, amely 2006-ból származik, akkor az első dolgom az az lesz, hogy megnézzem, hogy hogyan tudnánk megoldani ezt a kérdést a tanácsban. Öt ország elfogadta ezt, nincs meg a minősített többség. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amely európai érdekeket szolgál, egy olyan terület, amelyet nem fettek le megfelelően. Biztos vagyok abban, hogy bizonyos tagállamokban nagyon jól jártak el, de a talajvédelmi irányelv nem szeretné ezt csökkenteni. Rodriguez úr következik. Potonik, Kedves Potocsnik úr, nagy szeretettel köszöntöm Önt itt, és egy kérdésem lenne konkrétan, és erre konkrét választ várok. A prioritások között a hatos keretprogrammal való együttműködést is említette. A parlament előtt elköteleznie magát amellett, hogy a hetes keretprogramot a környezetvédelem terén be fogja nekünk mutatni, ez a hatost fogja követni, és hogy ebben új, új kihívások is lesznek. Már egy ideje azt látom, hogy a bizottság részéről az új program tekintetében, mint hogyha hezitálások lennének, nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mi az ön véleménye. Most pedig szerintem nem kellene hezitálni, főleg Kopenhága után, ugyanis a parlament előtt most elkötelezettségekre van szükség, és ez az, amit öntől elvárunk ma itt. Köszönöm. Nos, hát a jelenlegi program 2012-ig tart, és két dologról van itt szó. Az első a külső ö, értékelés, ez az, amit a parlament kért egyébként, és ez éppen folyamatban is van. A hatos környezetvédelmi cselekvési terv felülvizsgálata, illetve ellenőrzése folyik. Az európai környezet, például a talaj, ra vonatkozó irányelvet a az illetékes ügynökség dolgozza ki, és hát lesz egy végső értékelés, ezt 2011 első fél évére tervezzük, de az biztos, hogy 2012. júliusa előtt még ez kész lesz. Nos, hát ön egy konkrét kérdést tett fel a hetes programmal kapcsolatban. Nos, hogyha önök is tudják, hogy mit válaszolnék akkor, hogyha követném a leírtakat, de a korábbi, mondjuk, mondjuk azt, hogy hivatalosan nem kötelezhetem el magam, ugyanis minden attól függ, hogy hogyan, milyen értékelés születik a hatos programról, de azért amikor az európai dokumentumokat megnézem, a 2002-es európai fejlődésről például, vagy a fenntartható fejlődésről, hát én remélem, hogy ez 2020-ra vonatkozik. Nos, hát akkor, hogyha ezeket megnézem, akkor biztos vagyok benne, hogy ö, ideális lehetőséget nyújt a hetes program, hogy ezeket a kérdéseket mélyében meg tudjuk ö, vitatni, és igazából számomra a döntéshozatali eljárás mechanizmusa igazából egy pozitívum inkább, mint negatívum a jövő problémáinak rendezése szempontjából. Tehát ez az én véleményem, ez nem egy formális elkötelezettségvállalás, de azt hiszem, hogy ezt azért elmondhatom személyes véleményemként. Köszönöm szépen. Nagyon remélem, hogy az ön reményei igazából egyfajta erkölcsi kötelezettségvállalásnak minősül. Másrészt ott vannak a politikák regionális szinten, és vannak olyan városok, amelyek nagyon szennyezik a levegőt, de semmit sem tesznek annak érdekében, hogy a levegő minőségét javítsák, és azzal oldják meg a problémát, hogy a mérő berendezéseket állandóan tologatják olyan helyekre, ahol kevésbé szennyezett a levegő. Nos, hát lesznek-e olyan jogszabályok, amelyek azt fogják majd célozni, hogy ezekben a tagállamokban, ezekben a városokban is javuljon a levegő minősége. Ez eléggé határ volt ez, ezért inkább most megyünk tovább, és Holger Kramer fogja feltenni a következő kérdést. Tisztelt biztos úr, Számomra a demokrácia és a szabályozás fontos. Számos jogszabályt hoztunk létre a környezetvédelem során az elmúlt években, amely egyre több bürokratikus terhet jelentett, és nem volt eléggé hatékony. Hogyan fog bánni az elkövetkezőkben a költséghatékonysággal, a gyakorlatiassággal, a hatástanulmányokkal és a kettős szabályozással, itt erre jobban fog-e figyelni, mint elődje, és lát-e a környezetvédelmi politika kapcsán olyan területeket, ahol nem is kellene szabályozás, nem kellene több környezetvédelmet elérni, hanem inkább azt kellene megvalósítani, ami már létezik. It's, uh, in the impact assessment. A hatástanulmányok kapcsán jobban meg kell figyelnünk a környezetvédelmi komponenseket. Úgy vélem, hogy a bonyolult jogalkotások, jogszabályok, a bonyolultak, amelyekről már tudjuk, hogy, hogy nem lehet őket végrehajtani, ez nincs érdekében a környezetvédelemnek. Ez nem jelenti azt, hogy nem kellene megvizsgálnunk minden lehetőséget. Az a célunk, hogy megvédjük a környezetvédelmet. Ez a legfontosabb, aztán ezt kell megvizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk ezt elérni a különböző területeken. Az egyszerűsítés egy olyan kérdés, amelyel kapcsolatban, hogy őszinte legyek, ezt, ennek nem annyira örülök a jelenlegi mandátumomat figyelembe véve. Én mindent meg fogok tenni az egyszerűsítés érdekében, mindent megteszek, hogy ebbe az irányba haladjak, de az egyetlen dolog, amit el tudok mondani, az az, hogy a mandátumom végén most már olyan feltételeket teremtettem kutatási biztosként, hogy valóban egyszerűsíteni le, lehet most már tudjuk, hogy mit lehet megváltoztatni. Remélem, hogy értik azt, hogy milyen alapon gondolkodtam. Igen, az úgynevezett smart, az okos szabályozás, ez mindenképpen részét képezi a filozófiánknak, de nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy itt a környezetért felelek, és önöknek is a szakbizottságban mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy fenntartható maradjon a környezet a jövőben is. Az egyszerűsítés kapcsán a iparra koncentrálunk a kibocsátás szempontjából, és itt megszakította az elnök a biztos jelöltet. biztos jelölt úr, e- úgy gondolja-e, hogy hogy minden megfelelő hatást tanulmánynak kell alá vetni. Yes, I think that's the correct way. Igen, azt gondolom, hogy ez így helyes. Valóban arra van szükség, hogy mindenhol kemény hatásvizsgálatokat végezzünk, és mindenféle hatásvizsgálatban a környezetvédelmi tényező komoly tényező legyen. Ezt Ede Lange következik. Köszönöm szépen. A kérdésem a következő lenne, a biodiverzitásra vonatkozik ez, ön is ezt prioritásként említette, és úgy gondolom, hogy ennek a parlamentnek is prioritása is. Az egyik eszközünk a Nature 2000, Natura 2000, több mint 120 eljárás indult a tagállamok ellen ezekben a kérdésekben, azért, mert bizonyos tagállamok nem, nem megfelelőképpen implementálták eh, az európai jogszabályokat. És ezeket meg kell büntetni. De aztán vannak olyan problémák is, hogy bizonyos tagállamok vagy régiók nehézkesen tudják eh, megvalósítani, mert eh, a definíciók túlságosan ködösek, például a klímaváltozást nem veszi figyelembe a 179-es jogszabály, Hogyan lehetne ezt ezen javítani? A definíciókat kell, tisztábbá kellene esetleg tenni, vagy a bevált gyakorlatok megosztásán keresztül lehetne ezt megvalósítani? Mit gondol erről? El, válasz? Igazából az ön kérdésének második fele egyben a válasz is, tehát én ebbe az irányba kívánok haladni. A biodiverzitás valóban nagyon fontos kérdés, Úgyhogy rengeteg ö, szempontot kell figyelembe venni. Az egyik persze a meglévő jogszabályok betartatása. Vannak olyan területek, ahol egészen világosan ö, fogalmazunk a jogszabályokban, a Natura 2000 például ilyen, és 35,5%-a a szlovén területeknek a Natura 2000 alá esik például. Úgy gondolom, hogy amikor a betartatásra figyelünk, akkor nagyon fontos az, hogy abban a szellemben tartassuk be a jogszabályt, amelyben a jogszabály maga született. A Natura 2000-es területeken a legfontosabb ugye az volt, hogy őrizzük meg a környezet minőségét, és ehhez az, ez nem jelenti azt, hogy semmit se lehet megengedni, semmilyen tevékenységet ezeken a területeken, de Azért vannak erre jó példák, ön maga, ön is felhozott ilyeneket, mindenképpen ebbe az irányba szeretnék én is haladni, bevágyakorlatok cseréje ilyen példa, és aztán néhány országba el szeretnék látogatni, Hollandiába vagy Németországba, ahol azt láttam, hogy vannak olyan gyakorlatok, amelyek mondjuk rossz érzéseket keltenek, és én el szeretnék ide látogatni, és meg szeretném nézni a saját szemeimmel, hogy mi is történik a terepen. Talán ez lenne a helyes megközelítés. Köszönöm. Kiegészítő kérdés. Köszönöm ezt a proaktív hozzáállást, és köszönöm, hogy európai szinten vezet, kezébe veszi az irányítást. A 2010-es célok ugye nem betarthatóak, de 2015-re mondjuk mi az, ami a legfontosabb, hogy megváltozzon az Európai Unióban, annak érdekében, hogy a következő célokat a biodiverzitás szempontjából be is tudjuk, meg is tudjuk valósítani. Ugye ez most nem sikerült sajnos. Válasz. Azt hiszem, hogy most egyelőre nem akarok a jogalkotáson változtatni, milyen kérdéseket kell most magunknak feltennünk. Először be kell tartatni a jogszabályokat bizonyos területen, például a tengerekben, és hogy vannak ugye olyan joghézagok, például a talajjal kapcsolatban, a talajra vonatkozó jogszabályok, vagy a, a ritka fajok tekintetében, ahol tennünk kell valamit. Ugyanis nem ismerjük eléggé a területet talán, tehát az ismeretanyag nem kellő, aztán nagyon sokszor túl Mm, nem elég világos az, hogy mekkora lenne a biodiverzitásban való veszteség, és ez milyen költségekkel járna, és harmadsorban pedig nem, a, nem holisztikus megközelítést alkalmaztunk. Tehát például a közös agrárpolitika, a közös halászati politika együtt kell, hogy dolgozzon ezeken a területeken, annak érdekében, hogy ezeket a célokat meg lehessen valósítani. Köszönöm. Pandenbach képviselő. Um, Potocsnik úr, Európai Unióként, és itt szakbizottságként éllovasai vagyunk a környezetvédelemnek, és az állampolgárok valóban profitálnak ebből, és ez az előnye az Európai Uniónak, hogy ebben az irányban valóban éllovas szerepet vívunk ki magunknak. Másrésztről itt van a nehézsége annak is, hogy hogyan kommunikáljuk ezeket az előnyöket Például emlékezzünk csak az izzók betiltására, ez nem volt sikeres. Gyakran van az, hogy az állampolgárok a hatást értékelik, viszont magát a végrehajtást nem. Milyen fajta kommunikációs stratégiát szeretném megvalósítani annak irányába, hogy az állampolgárok lássák ezt a pozitív üzenetet? Nos, hát megint nem egy könnyű kérdés. Azt hiszem, hogy a legfontosabb talán az, hogy értsük meg, amikor ezekről a kérdésekről vitázunk, hogy bármit is teszünk, mindenképpen figyelembe kell vennünk nem csak a holnapot, hanem hosszabb távon is figyelembe vegyük ezeket a kérdéseket. Tehát azt hiszem, hogy itt a hosszú távú mm, megfontolások azok, amelyek nem kapnak kellő figyelmet. Bármilyen eszközről beszélünk, bármilyen intézkedésről beszélünk, amikor visszafordíthatatlan problémák bekövetkeznek, akkor már nem lehet visszafordítani azokat. Úgyhogy ezért fontos az, hogy a közvélemény irányába jól kommunikáljunk, és megpróbáljuk magunk mellé állítani a közvéleményt. Persze ez nehéz de a legjobb eszköz a kezünkben mégiscsak a jó döntések és a jó politikák meghozatala. Az emberek meg kell, hogy értsék, hogy miről van szó, ezt ezért el kell nekik magyarázni, méghozzá becsületesen, tisztességesen, és másrészt pedig nem szabad visszaélni, pedig gyakran, sajnos, ez történik. Tehát egyszerűen legyünk tisztességesek, mondjuk el, hogy pontosan miről van szó, ki kell mondani, hogy nincsenek más érdekek, nincsen ö, gazdasági érdek vagy regionális érdek, nem. Itt ö, egy, egy nagy közös érdek van csak. Természetesen a legjobb stratégiákhoz is a legjobb végrehajtás kell. Néha nem érthető ez, amikor különböző szerepvállalókról van szó. Például a verseny kérdése merül fel itt, ahol a környezetvédelmi szabályokat úgy fogják fel a cégek, hogy ez a versenyképességüket csökkenti, pedig ez előnyre vált az állampolgárnak. Hogyan próbálná ezt a két dolgot összeegyeztetni? Nem csak az emberek, hanem a vállalkozások, a gazdasági életnek is meg kell értenie ezeket a kérdéseket. De hát egyre nyilvánvalóbb dolgokról beszélünk. Ez ma már mondjuk úgy, hogy nem teljesen önmagától nyilvánvaló, de azért hogyha konzisztensek vagyunk a nem csak az intézkedések területén, hanem abban is, hogy milyen tudományos kutatásokkal támasztjuk alá a szérvelésünket, akkor az emberek és a gazdasági társaságok is meg fogják érteni, hogy miről van szó. A környezetvédelmi kérdésekben szerintem jó úton haladunk, Hogyha az európai barométert megnézzük, hogy hogyan gondolkodnak az emberek ezekről a környezetvédelmi kérdésekről, akkor azért elég jó képet kapunk. Azt hiszem, hogy én nagyon szerencsésnek mondhatom magam, ugyanis egymás után két olyan különböző portfólióval foglalkozom, amely az európai polgárok számára nagyon fontos, és ez kiderül az Euróbarométer felméréseiből. Nos, Tisztelt előtt úr, kedves kollégák! A határokon átnyúló szennyezések megakadályozása az egyik legfontosabb olyan terület, ahol a következő években szigorú szabályokat kell alkotni. Őszintén remélem, hogy jelölt úr ezzel egyetért. Mondok önnek egy példát. Tíz évvel ezelőtt egy Romániában működő ausztrál-kanadai aranybánya vállalat óriási mennyiségű ciánnal szennyezte a Tiszát, Európa egyik legnagyobb folyóját. A környezeti kár borzalmas volt, a Tisza mentén élő embereknek okozott veszteség pedig óriási. Eltelt tíz év. Ma újabb bányákat akarnak megnyitni, ugyanilyen ciános technológiát alkalmazva. Szerintem ezt a technológiát az egész Európai Unióban be kell tiltani. Kérdésem, ahogy ez egyébként Magyarországon és Csehországban megtörtént már, kérdésem, hogy jelölt úr egyetért ezzel és támogatja az ilyen irányú törekvéseket? I think that Azt hiszem, hogy önnek igaza van. A természet, a környezet és az arra gyakorolt negatív hatásokról beszélt ön is. Igazából itt nincsenek határok. Azokban az esetekben, amikor határokon átnyúló hatásokról beszélünk, akkor óriási előny számunkra az, hogy ezt a, ezeket a kérdéseket Európai Uniós szinten tudjuk megközelíteni, tehát közös megközelítés, közös látásmód alakulhat ki. Persze, világosan kell tudni azt is, hogy mit kell tennünk. Az Európai Bizottság részéről minden bizonyal a már megegyezett jogi eszközök mentén kell, hogy eljárjunk. Tehát ha például van egy környezetvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozó jogszabály vagy irányelv, az S A, SZIA, vagy valami ilyesmi, szintén egy létező irányelv, tehát bárhonnan is közelítjük meg a programot, az biztos, hogy az irányelvnek ezeket a részeit be kell tartani. Tehát egyetértek önnel, de világosan ki kell azt is mondani, hogy a létező jogszabályok szellemében kell eljárni, és bizonyos dolgok bizony tagállami kézben maradnak, és azon a szinten is kell megvalósítani őket, de amint határokon átnyúló hatásokról beszélünk, ez egy jó példa arra, hogy más újfajta perspektívából tekintsünk ezekre a kérdésekre. Uh, Eh, tisztelt jelölt úr, engedje meg, hogy vitatkozzam az ön álláspontjával, és ne értsek önnel egyet. Ugyanis vannak ilyen jogszabályok. Ezek a jogszabályok tíz éve nem segítenek nekünk abban, hogy ezt a problémát megoldjuk. Tehát nem a jogszabályoknak a betartása a megoldás, hanem új jogszabály alkotása. Teljes tilalom. Ennek a technológiának a teljes tiltása. Mert a veszély itt van újra és újra. Ezt a teljes ennek a ciános technológiának, cianid bányászati technológiának a teljes betiltása az, ami szerintem az egyetlen megoldás. Különben itt a veszély, hogy újra szennyezzük a földjeinket, szennyezzük a vizeinket, pusztítjuk az élővilágot, és veszélybe sodorjuk az embereket. I misunderstand your question. I thought... Azt hiszem, hogy nem értettem akkor jól a kérdést. Nem gondoltam, hogy ennyire specifikusan erre a technológiára kérdezett rá. Nos, hogyha komoly környezetvédelmi problémák merülnek fel, akkor valóban meg kell vizsgálni azt az adott problémát. Hogyha itt arról van szó, hogy be kell tiltani egy technológiát, akkor majd betiltjuk. Jelenleg ezt tudom elmondani. Én azt hittem, hogy hogy általánosabb értelemben kérdezte ezt, de az én válaszom az az, hogy elsősorban a létező jogszabályokat tartassuk be, és hogyha nincsen létező jogszabály egy adott területen, és nagyon nagy a környezetvédelmi kockázat, akkor viszont meg kell hozni ezeket a jogszabályokat, és amikor világosan látjuk azt, hogy miről is van szó, akkor majd részemről ki fogom vizsgálni az ügyeket, meg fogom próbálni megismerni az adott problémát, és meg kielégítő választ találni rá. Köszönöm szépen, harmadik forduló. Gaston Franco következik az EPP nevében. Merci, monsieur Köszönöm szépen, kijelölt biztos úr. Beszéltünk sokat a vízről, a levegőről, én pedig most az erdőkről szeretnék beszélni. És szeretném, hogyha ön támogatná azt, hogy egy integrált európai erdővédelmi politikát valósítsunk meg. Mit kíván ön tenni azért, hogy az Európai Unióban az erdővédelem integrált formában megjelenjen, és hogy hatékonyan fel tudjuk használni, mobilizálni tudjuk a fa és a biomassa mint természeti erőforrás, vagy mint természeti kincs felhasználását. Köszönöm. That is pretty pretty, uh, I will try to cover as much. Nos, hát megpróbálok minél inkább kielégítő választ adni számomra. Az erdők nagyon fontos témát jelölnek, ugyanis a világ területének 30%-át fedik le, Európa területének 40%-át, és részben a biodiverzitáshoz kötődnek, úgyhogy kulcsfontosságú szerepet töltenek be. Úgyhogy ebben szerintem mindannyian egyet is értünk. Egyrésztről úgy gondolom, hogy nemzetközi szinten mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az erdőírtást megakadályozzuk, mindazokkal az eszközökkel, amelyek rendelkezésünkre állnak. Mit kívánok tenni a unión belül? Nos, hát önök tudják, hogy a az változással kapcsolatban 2009 áprilisában született egy fehér könyv, ezt most tárgyaljuk, és nem sokára egy zöld könyv is megszületében van az erdő védelmével kapcsolatban. Talán ez a két javaslat az, amely konstruktív vitát indíthat el. Ezeken keresztül kellene pontosabban látnunk, hogy hogyan is kívánjuk napra készíteni az Európai Unió erdészeti stratégiáját, és világosan látnunk kell azt is, hogy vajon egy erdőkeret irányelv a legmegfelelőbb eszköz-e vagy sem. Koherens információs rendszerre van szükség az erdőgazdálkodásban, ez rendkívül fontos, ugyanis így lehet megőrizni az erdőket. Az erdő információs rendszer és az erdővédelem tehát szorosan összefüggenek. Köszönöm szépen, kijelölt biztos úr. Azt hiszem, hogy ön felfogta, hogy milyen fontos kihívásokról is van itt szó, és természetesen olyan intézkedésekre van szükség, amelyek garantálják azt, hogy az általunk meghozott döntéseket tiszteletben tartják például az erdőírtás elleni harc területén. Potocsnik biztos jelölt? Hát most itt egy percben megint csak mondogathatnám, hogy igen, igen, igen, igen, igen. Azt hiszem, hogy önnek tökéletesen igaza van. Ez az, amit tennünk kell. És nemzetközi szempontból nagyon fontos szerepünk van, van. Kopenhágából is tanulnunk kell. Az egyik kérdés pontosan a finanszírozásra vonatkozik, másrésztről pedig fontos azt is látni, hogy mire, mit kell tennünk, mi az, ami szükséges most. Például az illegális erdőírtás, ellen. Itt megpróbálunk mindent megtenni. Gánával kapcsolatban például Gánával van egy megállapodásunk, ez nagyon jó, hogy van, és azt hiszem, hogy ez egy jó megközelítés, de azért mégiscsak eléggé behatárolt. Schön Vittorio Prodi. Köszönöm szépen, Vittorio Prodi. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr szeretném köszönteni Potocsnik biztost, akivel nagyon jól tudtunk együttműködni az elmúlt mandátum során a kutatás területén. Nagyon örülök annak, örömmel hallgatom azokat a kinyilatkoztatásokat, amelyeket a talajjal kapcsolatban hallhattunk, és azzal kapcsolatban, hogy a vonatkozó irányelvet szeretné felújítani. Már csak azért is, mert egyre inkább körvonalazódik az, hogy a föld, a talaj az ugye szénforrás is, és a szüvegházhatást okozó gázok megkötésének is potenciális lehetőségét jelenti. Tehát az éghajlatváltozás a terület fenntartással összefügg, a terület gazdas, gazdálkodással összefügg, és ebből a szempontból a talajgazdálkodás rendkívül fontos. Nos, hát erre szeretném, hogyha reflektálna. Köszönöm. Először is hadd mondjam el, hogy ugyanez a véleményem a korábbi együttműködésünkről. Öt éven keresztül dolgoztunk együtt. Nos, ami a talaj irányelvet illeti, talajvédelmi irányelvet, már elmondtam, hogy mik a szándékaim és hogyan akarok tovább lépni. Teljesen egyetértek az elemzésével. Különböző nézőpontból kell megvizsgálni ezt a dolgot. Ami a klíma koordinációt, a klímaadaptációs koordinációt illeti, nos, ez Koni kolléganőm kezébe lesz, Hedegát kolléganőm kezébe lesz ez a feladat, de látom, hogy ön csóválja a fejét. Minden, ami bármelyik kollégám tárcájához tartozik, ahol döntés születik vagy született, és ugye Tudjuk, hogy az Európai Bizottság elnöke felelős azért, hogy kiossza a feladatokat, és hogy jól működjön az egész rendszer. Hogyha egy kérdés bármilyen módon összefügg a környezetvédelemmel, és ebben az esetben összefügg, akkor én is oda fogok figyelni. Tehát én magam is oda fogok hatni, hogy a környezetvédelmi szempontok érvényesüljenek. Az én felelősségem az, hogy úgy szervezzem meg a munkát, hogy bármi, ami a klímaváltozáshoz való hozzáigazodás témakörébe tartozik, az abban nekünk is legyen részünk, illetve mi is munkát tudjunk végezni azon a területen. Ez az én felelősségem, és én így gondoltam, hogy ezt így, így fogok eljárni, amikor ezt a munkát elvállaltam. Nos, hát pontosan erre szeretnék én visszatérni. Ugyanis az az érzésem alakult ki, hogyha, mint, mint hogyha legalábbis egy kicsit fragmentálódnának itt a megbízatások, már csak azért is, mert tegnap ugyanebben a teremben a nemzetközi együttműködésért, illetve a humanitárius segítségért, valamint a válságokra adott válaszokért felelős biztos jelölt azt mondta, hogy a az ő hatáskörébe tartozik a természeti katasztrófák megelőzésének témaköre. Most ez egy kicsit engem aggaszt. Nem tudom, hogy erről mi az ön véleménye. What I can say it's... Uh, Nos, azt mondhatom el önnek, hogy a bizottságon belül, és ezt meg kell érteni, hogy a bizottságon belül együttes munka folyik. Tehát az a bizottság eredménye, és ennek az eredménynek kell megfelelnie a várakozásoknak. Az önök várakozásainak is. Nagyon sok jogszabály született a múltban amely úgy született meg, hogy nem is egy biztos adta be, hanem kettő vagy három is felelős volt az adott nagyon komplex területért. Azt gondolom, hogy a jövőben is lesz egy sor ilyen jogalkotási munka. Tehát nagyon sokszor kell majd együttműködnünk. Én magam ennek egyébként örülök. Volt a SET terv, amely, amelyet ön is ismer, és amely nagyon jó példa. Ott néhány biztos és néhány biztosnak a hivatala együtt működött. Konival egyébként én már magánbeszélgetéseket folytattam arról, hogy hogyan, osztjuk meg, hogyan osszuk meg a munkát egymás között. Mindenképpen együtt fogunk működni. Nagyon fontos megérteni, hogy én például azt mondtam, hogy legyenek közös kabinet üléseink szabályos időközönként, mert nagyon fontos, hogy ezekkel a kérdésekkel együtt foglalkozunk. Thank you, Chairman. I would like to thank the Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a biztos jelöltnek az egyértelmű elképzeléseit, egyértelmű válaszait. Szeretném a biodiverzitás kérdését felvetni. Ha jól látom, ez a második prioritása. Szeretnék ehhez gratulálni önnek előre is. Az ön vállán van annak a terhe, hogy egy új biodiverzitási stratégiát dolgozzon ki, és a korábbi stratégia kudarc volt, mondjuk ki őszintén. Meggyőződésem, hogy az egyetlen módja annak, hogy a biodiverzitást megőrizzük, az az, hogy a természeti erőforrásokat bevonjuk a gazdaságunkban. Szeretném megkérdezni öntől, hogy ez lesz -e a fő célkötőzése a stratégiának. A második kérdésem az az, hogy sokkal jobban kell alapoznunk a többi területen elért előrépésre. Hogyan fog együttműködni a halászattal, mezőgazdasággal foglalkozó kollégáival a biodiverzitási stratégia kialakítása kapcsán? Válasz. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Egyetértek önnel abban, hogy, hogy amikor a célkitűzésekről beszélünk 2010 kapcsán, akkor azt mondhatom, hogy ez valóban kudarc volt. És ez már egy elég erős üzenet annak irányába, hogy valóban el kell gondolkodnunk a stratégiánkról. 2010 a biodiverzitás éve. Ezzel kapcsolatban kiadtunk egy kommunikációt, felvázoltuk az új biodiverzitási tervet, illetve azt, hogy ezt el kell készíteni 2010 végére, de nagyon sok olyan kérdés van, amelyet még meg kell válaszolni időközben, és ezekkel kapcsolatban őszintén szólva aggódom. Nincs igazi ismeret. Úgy gondolom, hogy azok, amelyeket említett, vagyis azt, hogy meg kell nézni a gazdaságot, és ez valóban helyes, de számomra végül is a lényeg az az, hogyha már piacgazdaságban élünk, akkor az általunk használt dolgok költségeit be kell építeni a termékek árába. Mert hogyha nem így történik, akkor 10 korrekciós intézkedés születik egy dologra. Végezetül pedig az a kérdés, hogy hogyan működjünk együtt. Úgy gondolom, hogy a közös mezőgazdasági politika, a közös halászati politika, a strukturális alapok, az erdők kérdése, erdőgazdálkodás, ezek nagyon fontosak a biodiverzitás szempontjából. És hogyha az új pénzügyi tervről beszélünk, akkor mindenképpen szeretném a kollégáimat bevonni, és szeretném megtalálni az együttműködés módját velük. Elnök, köszönöm szépen. A holland miniszterelnök a jogalkotást a természetvédelem területén támadja azért, mert nem, nem csak a mezőgazdasági vonzatai miatt. Az egyik kritika az az, hogy nincs megfelelő köztámogatottság. El kell mondjam, hogyha nyíltan támadjuk az európai jogalkotást, akkor nem lehet meglepődni azon, hogy egyre kevésbé nő a közélemény támogatottsága. Hogyan tudnám megnyerni az európaiakat arra, hogy valóban támogassák az európai jogszabályokat? Először is Soha nem szabad elfelednünk ezt az európai jogszabályok kapcsán, hogy ezeket úgy készítik elő, hogy ezt az Európai Bizottság javasolja általánosságban, és ezt az európai tagállamok, és sok esetben az Európai Parlament is elfogadja ezeket. Tehát ez nem a bizottság találmánya, hanem ez, erről mindig együtt egyezünk meg és az a kötelességünk, hogy felügyeljük a végrehajtást. Vannak olyan esetek, amikor specifikus esetek állhatnak elő, és ahogy mondtam, szeretnék emelni Hollandiába, szeretném látni, hogy mik az igazi problémák. A kommunikáció, illetve az, hogy hogyan küldjük az embereknek a megfelelő üzenetet, ezzel kapcsolatban az a meggyőződésem, hogy nagyon nehéz versenyezni Brüsszelből a helyszíni, a tagállami környezetvédelmi politikusokkal. Tehát valóban a politikai felelősségvállalásról van szó az európai tagállamokban, illetve azok felelőssége ez az, akik vezetik az országokat. Meg kell osztanunk a felelősséget akkor, amikor ilyen témákról beszélünk. De a specifikus esetekben szeretnék eh, én is eh, vizsgálódni. Köszönöm szépen, Szentrin Monsieur le commissaire des... Kijelölt biztos úr, még egyszer a biodiverzitásra utalnék. Nagyon örülök annak, hogy ön a biodiverzitás csökkenése ellen kívánja felvenni a harcot és ugye ön egy új vízióról, új európai célokról beszél, amelyeket 2010-től kezdve a nemzetközi porondon is szeretne megvalósítani, és a biodiverzitás megőrzésére új politikai lendületet szeretne adni. Kopenhágában a klíma területén hasonló elvárásokkal érkeztünk. Ön szeretnie, hogy a biodiverzitás csökkenésére hasson, a, vagy ez ellenében hason az unió határain kívül a Natura 2000-re vonatkozó jogszabályok az tagállamokban öm, továbbra is prioritást képeznek-e, és nem kívánja-e csökkenteni a jogalkotás mértékét ezen a területen, és végül a biodiverzitást horizontális politikaként kívánja-e bevezetni a finanszírozás és mindenféle európai politika feltételeként szabná ezt meg? Válasz. Hát igen, jó néhányszor hallom, hogy megszakították ön, de azért értettem, hogy mi a kérdés. Talán elmagyaráztam már, hogy hogyan is látom ezeket a kérdéseket belülről, de valóban igaza van önnek abban, hogy nemzetközi szempontból is oda kell figyelnünk a biodiverzitásra, és látnunk kell, hogy mi is a felelősségünk a külső világban történő dolgokkal kapcsolatban. Ilyen például az illegális fakivágás, erdőírtás, az unió területén kívül. Tehát nagyon fontos az, hogy együttműködjünk, együtt dolgozzunk annak érdekében, hogy máshol se pusztuljon a környezet. Tehát a válasz röviden igen, valóban ilyen szemüveggel kell nézzük ezt a kérdést. A Natura 2000-rel kapcsolatban szerintem elég világosan fogalmaztam, hogy mit kell tennünk. Például a nemzetközi elkötelezettségek terén két dolog is van, ami számomra nagyon fontosnak tűnik most. Az egyik a kop, a biodiverzitásra vonatkozólag Nagoyában lesz egy találkozó. Tehát addig ki kell dolgoznunk, hogy mik a pontos céljaink, addigra se kell tennünk, hogy mi az álláspontunk. Aztán van egy másik számomra szívügynek tekintett téma, az IPCC hasonlóképpen az IPBS a biodiverzitásban jelentkezne, úgy, mint az IPCC a klímaváltozással kapcsolatban. Tehát itt megint csak azt láthatjuk, hogy a kutatási eredmények hogyan is befolyásolhatják vagy irányíthatják a politikai döntéshozatalt. hatékony politika a biodiverzitás csökkenése ellenében az Európai Unión belül és azon kívül eszközöket igényel, finanszírozást igényel, tehát pénzügyi forrásokra van szükség méghozzá olyan mértékben, amelyek a kitűzött céloknak meg is felelnek. Szeretné-e ön emelni a Natura 2000-es területeknek biztosított finanszírozást, és az Európai Bizottságnál, illetve a tagállamokban kívánja-e támogatni a fejlődő országokban a környezeti egyensúly visszaállítására irányuló projekteket? Money is important, yes. Uh, my approach to that would be... A válaszom a következő. hogy mennyi is most az az összeg, amelyet a környezetvédelmi segélyekbe utalunk át. Nos, hát körülbelül 155 milliárdról van szó, strukturális politikák, illetve közös agrárpolitikai büdzsékből összesen. Nos, hát a Life Plus, illetve a Life program, a Natura jók úgy, ahogy vannak, és amikor a jövőről beszélünk, talán inkább a kapacitásépítése kellene összpontosítanunk a tagállamokban, hogy mindenki otthon elintézze ezeket a kérdéseket. Hogyha realista vagyok, akkor tudom, hogy nem fogok tudni soha annyi pénzt összeszedni erre a területre, mint amennyire szükség lenne. De nagyon fontos az, hogy fair elosztásos alapon osszuk el az európai alapokat. Köszönöm szépen. Szeretnék az illegális fakitermelésre rákérdezni. A konzervatív kormány, amely majd hatalomra fog kerülni az Egyesült Királyságban, büntethetővé teszi az illegális fakitermelést, és csalódottak vagyunk, hogy Európában nincsen ilyen igyekezet. Amerikában egy száz éves jogszabályt írtak át a közelmúltban, amely alapján most már az adása, vétele, birtoklása az illegálisan kitermelt fának bűncselekménynek számít. Szeretném tudni, hogy ön egy ilyen tiltás mellett elköteleznie magát az Európai Unióban, és különös tekintettel kérdezem mindezt arra, hogy a tanácsban nem sikerült megállapodni ebben a kérdésben. Ön hogy áll ehhez? Köszönöm. Nos, említettem néhány folyamatban lévő ügyet, az egyik eh, az erdőgazdálkodási és eh, erdőszeti igazgatási eh, tervünk, amelynek részét képezi az illegális fakitermeléssel szembeni fellépés. 2009-ben Gánával kötöttünk egy megállapodást, és most más országokkal is szeretnénk ilyen megállapodást kötni. Nem valószínű, hogy minden érintett ország országgal sikerül majd. Ennek következtében az a rendelet, amelyről ön is utalt, 2008-ban megszületett e, együttdöntési eljárásban. Az én értelmezésem szerint ez bizonyos ellentéteket eredményezett. Egyesek a tiltást helyezték előtérbe, mások pedig a kötelező gondosságot helyeznék előtérbe. Nos, én nem tudom elkötelezni magam jelenleg egyik mellett sem. Az én értelmezésem szerint a fő probléma az, hogy a tiltás előtérbe helyezése a végrehajthatóság kérdését igen élesen felveti. Politikailag nagyon vonzó a tiltás, de a végrehajtásban komoly gondok állhatnak majd elő. Tehát a jelenlegi helyzet ez az én tudomásom szerint, de részletében tanulmányozni fogom ezt a dossziét, hogy hogyan haladt ez az ügy, és mi várható az elvárható gondossággal kapcsolatos irányelv vonatkozásában. Azt megígérhetem önnek, hogy proaktívak leszünk, abban az értelemben, hogy az erdőírtást az egész világon kívánjuk megakadályozni, hiszen az erdőírtás okozza az üvegház hatású gázok kibocsátásának 20%-át. Köszönöm a választ, és örülök annak, hogy ön tudatában van ennek a problémának. Ugyanakkor azt szeretném, eh, hogyha az ön radarján ez még élesebben jelentkezne ez a probléma, de már annak is örülök, hogy majd foglalkozni fog a témával. Nos, ha önnek kellene elolvasnia azt, amit eh, karácsonyi eh, ünnepek alatt nekem kellett elolvasnom, akkor azért elég sok minden arra radarra kerül, de azt megígérhetem önnek, hogy tisztességes munkát kívánok végezni, és tudom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, és én is így tekintem, és így fogok eljárni ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Merci. Is representative of non Nos, van-e valaki a függetlenek részéről? Ha nincs, akkor Elizabeth Tagardini. Köszönöm szépen. Szerettem volna a kopenhágai csúcsra visszatérni. Azt a kérdést fogalmaznám meg, hogy önvén, önnek mi a véleménye? Ugye látványos volt, és lehetett számítani a fiaskóra, de a jövő évek során talán Európa nem kezdeményezhetne egy párbeszédet ezekben a kérdésekben, például a cap and trade kérdésében, Mert ugye itt egyenlőre csak egyre több jogszabályt akarunk létrehozni, tudjuk, hogy ezeket nehezen lehet bevezetni, nehezen lehet megvalósítani. Más országok a szén alapú adó, tehát a környezetvédelmi adó mellett lennének mások. Lehet, hogy elfogadnák azt, hogy legalább elgondolkozzanak hasonló kezdeményezéseken. Azt hiszem, hogyha a kérdés politikai vetületét nézzük meg, Kopenhága utáni időszakot, hát azért ez egy kemény lecke volt Európában minden, mindannyiunk számára. Egyrészt a célok tekintetében, kötelezettségek tekintetében, másrésztről pedig komolyan kell vennünk azt is, hogy Európában mit is tudunk elérni, mennyire vagyunk szervezettek, hogyan lehetne változtatni a stratégiákon. Tehát Kopenhága nagyon jó példa volt arra, hogyha nem egységesen lépünk fel, és hogyha nincsen a tárgyalásnak, nem hagyunk egy kis mozgásteret, akkor igazi fiaskó következik be azt hiszem, hogy mi vagyunk azok, akik a legkomolyabb kötelezettségvállalásokat fogalmaztuk meg. Mások ezt úgy veszik, hogy ez természetes a részünkről, de ugyanakkor vezető szerepünk, mint hogyha elveszne. Egy másik kérdés, ami rendkívül fontos ebből a szempontból. Le kell vonni a tanulságokat a korábbi portfólióban betöltött munkámból is. Például az Egyesült Államokban nem veszik elég komolyan a, az éghajlatváltozás problémáját. Ha megnézzük azt, hogy mennyit fektetnek be, és milyen területeken fektetnek be az Egyesült Államokban, akkor azt láthatjuk, hogy talán egy kis saját megközelítésük van. Frank Sinatra-val élve I will do it my way tehát én is ezt fogom követni, de ugyanakkor nem kell, hogy alulértékeljük a problémákat. Inkább aktívan kell megközelíteni ezeket, és kevesebbet kell talán beszélni. Köszönöm szépen az ön megközelítését. Egy kicsit konkrétabb dolog a levegő minőségre vonatkozó irányelvvel kapcsolatban. Lehet, hogy ez nem mindig kiegyensúlyozott, ugyanis az Európai Unió területén óriási területeken nagyon nehéz méréseket végezni, pont azért, mert a helyi meteorológiai viszonyok ezt nem teszik lehetővé, például Olaszországban a pósikságon 26 millióan élnek, 814 milliárd euró a GDP, és az átlag alatti a kibocsátás egyfőre nézve, de mégis problémák vannak a helyi környezeti viszonyok, illetve klimatikus viszonyok miatt. Nem tudom, hogy ilyen területeken mit lehetne tenni sokat kérdezett, de hát ez ellentétes a szabályokkal, nagyon komplex kérdést tett fel, tehát emiatt tovább megyünk a következő felszólalóra. A negyedik kör következik, Kortinez kollega nő lesz a következő kérdező. Köszönöm szépen. Nagyon jól eh, együtt eh, működtünk eh, korábban is már a biztos úrral. Nos, a megközelítésevel kapcsolatban milyen helyzet a koordinációval? Azt szeretném tudni, hogy mi a elképzelése arra azzal kapcsolatban, hogy kevésbé legyen érzelmektől átítatott a környezetvédelem, inkább tudományos alapokra helyezzük ezt. Gyakran azt mondják, hogy a bizottságnak a közbeni politikája nem annyira tudományos alapú, hanem inkább politikai alapú. Például gondolhatunk itt a víz témájára. Konkrét kérdésem. A kopenhágai eredmények egy olyan politikához vezetnek, amelynek egységesnek kell lennie, mindent figyelembe kell vennie, erről lépést kell tennünk. A széndiokszid kibocsátás hatása a mezőgazdaságra. Ezzel kapcsolatban a bizottságnak milyen eszköze van arra, hogy koordinálja a döntés folyamatokat? Milyen eszközzel rendelkezik az Európai Bizottság, és hogyha ilyen eszköz nem létezik, akkor miért kell neki találni? Köszönöm szépen! Kölcsönös az örömünk, előző szakbizottság részéről is. Nos, az érzelmekkel kapcsolatban annyit tudok elmondani, hogy emberek vagyunk, és ez hozzánk tartozik. A probléma az az, hogyha ezek az érzelmek befolyásolják a politikákat, azért, mert nincs egyetértés vagy tudás, akkor ez problémát jelent. Nos, egy irány, amelybe önre kellene mozdulnunk, az az, hogy javítani kellene a tudás szintjét, amely kötődik a területhez. A hetedik keretprogram, hogyha megnéznénk, megnéznénk a hetedik keretprogramot, akkor, ha jól emlékszem, eléggé zöld, bármit vegyünk ki ebből a programból, ne a környezetvédelmet, meg kell néznünk például a közlekedést, az energiakérdéseket, az anyagok kérdéseket, a nanotechnológiát, vagy az olyan kérdéseket, amelyek a szociogazdasági kérdéseket kötőnek, ezek mind környezetvédelmiek, így az egész keretprogram környezetvédelmi orientáltságú. Vagy azok az intézkedések, amelyeket megfogalmaztunk a gazdaságélénkítő tervben három ezek közül pontosan abba az irányba haladt, hogy eh, a magánköz együttműködést a zöld termékek, a zöld előállítás irányába eh, mozdítsuk elő, hogy zöldebbek legyenek a házak, amelyekben élünk. Tehát ez volt a koncepciónk. Míg a jelenlegi gazdasági kérdésekkel, kihívásokkal foglalkozunk, most át tudjuk úgy alakítani a gazdaságot, hogy az a jövőnek is megfeleljen, hogy mi, mit szeretnénk elérni. Köszönöm szépen, de egy pontra azért még visszatérnék. A koordináció kérdése második, harmadik szinten is megjelenik, nem csak a bizottságban, a biztosi kollégiumban. Nos, a koordináció második, harmadik szintjén van a probléma, és engem aggaszt, hogy mi lesz majd a környezetvédelmi szabizottságnak a, a szerepe. A strukturális alapok politikája, a környezetvédelem, az azt kívánja meg, hogy a régiók még inkább középpontban legyenek, hiszen ők azok, akik a politikákat bevezetik és a költségeket viselik. Teljes mértékben egyetértek ezzel. Nem a koordináció első szintje, ez nem elegendő. Az önök szerepe erős lesz ebben, ez egyértelmű, de amikor a politikákról beszélünk, a helyszíni politikákról, akkor vannak jó eszközeink amelyeket jól alkalmazok már most is, de szerencsés időszakban vagyok, hiszen majd az új pénzügyi perspektíváról is beszélni fogunk, és itt megfogalmazhatjuk a politikai prioritásokat, akkor, amikor a jövőről beszélünk majd mezőgazdasági dolgozók 7%-a 50%-át műveli meg a földeinknek, tehát eh, ez eh, nagyon fontos, nagyon fontos a mezőgazdasági politika is. Köszönöm szépen. Következő felszólaló. Köszönöm a rich kapcsolatos megszólalásait. Mit próbál tenni annak érdekében, hogy még erősebbek legyenek a jogszabályok az alacsony mennyiségben használt irá, vegyi anyagokkal kapcsolatban, amelyre jelenleg a RICS nem terjed ki. Nos, itt most csak elvi választ tudok adni. Nem tudok részletekbe menni, mert nem is rendelkezem elegendő háttértudással. Azt gondolom, hogy a REACH egyébként elég mélyreható jogszabály, és ráadásul a végrehajtásának nemzetközi kihatásai is vannak. Hogyha további dolgokat kell figyelembe venni, akkor először is alaposan megvizsgáljuk a tényeket, és hogyha a szükség erősnek mutatkozik új intézkedésekre, akkor én valójában ezeket a lépéseket és intézkedéseket meg fogom tenni, mert hiszek abban, hogy ebben az irányban kell tovább lépnünk. Az egyik nagyon aktuális téma az a nanotechnológia hatása. Azt gondolom, hogy egyre nyilvánvalóbbá válik, és itt most nem vállalok konkrét kötelezettséget, de egyre nyilvánvalóbbnak tűnik, hogy a rics eh, irányelv nem elegendő lefedni ezt a területet. Nagyon fontos tehát megértenünk, hogy az ilyen kérdések, a nanotechnológia, amely egyébként egy gazdaságilag rendkívül ígéretes irány, nos ezzel úgy bánjunk, hogy felelősen gondolkozzunk közbe. Mert amire nincs szükség, az az, hogy egy baleset, egy incidens az egészet alássa. Ez senkinek sem érdeke, az iparnak sem érdeke egyébként. Mindannyian védelmet szeretnénk, és biztonságos termékeket. Azt gondolom, hogy ez kell, hogy legyen a logika, amit követünk. Mert végül is alapvető érdeke a vállalkozóknak is, a vállalkozásoknak is, hogy a közvéleményt megtartsák a maguk oldalán, mert ha a közvélemény ellenük fordul, akkor nagy bajok vannak. Köszönöm, teljesen egyetértek önnel a nanotechnológia vonatkozásában, ugyanakkor én mégis a, a e, vegyis anyagokra térnék ki, e, nevezetesen a baba e, teljes üvegekben lévő bizonyos vegyi anyagok károsak a babákra. Kanadában már ezeket betiltották Nos, nem ismerem ilyen részletekben ezt az ügyet, tehát nem tudok most kötelezettséget vállalni, hogy ilyen tiltást be fogunk vezetni. Azt tudom csak ígérni, hogy meg fogjuk vizsgálni. Amit mondtam a vegyi anyagokról, hogyha veszélyes anyagokról van szó, olyan anyagokról, amelyek tudományosan igazolható módon káros hatással járnak, akkor nekünk cselekvési kényszerünk van. Dann haben wir jetzt Mayrit McGuinness. Köszönöm szépen, McGuinness asszony következik az EPP részéről. Köszönöm szépen, biztos jelölt úr, szeretnék én is a Reach-re rákérdezni, illetve nem lehetett, hogy el szeretne menni a vegyi anyag ügynökséghez Finnországban. Ez lesz a legnagyobb kihívás ez az év az ügynökség számára. Nagyon sok a határidő. Úgy gondolja-e, hogy megfelelőek a forrásai az ügynökségnek, főként a REACH végrehajtatására. Aggódik-e ezen jogal, jogszabály eh, követelménye miatt, amelyek a KKV-kra nehezednek, és hogyan tudná azt biztosítani, hogy eh, meg, eh, betartják, elérik a céljait a ricsnek, és figyelme veszik az iparágat, és úgy gondolom, hogy meg kellene vizsgálni azt a lehetőséget és hogy kiszélesítsék, meghosszabbítsák a határidőket, legalábbis némelyiken. A reach szóló tárgyalások nagyon hosszasak és nagyon bonyolultak voltak. Úgy gondolom, hogy egy olyan jogszabályt értünk el, amely létezik, és amelyet most már végre kell hajtani. Az egyik aggodalma az a human erőforrásra vonatkozott, és nem csak a Helsinki ügynökségben. Ez felmerül ez a gond azzal kapcsolatban is, hogy az iparágban ki fogja ezt végrehajtani. Én azt láttam, hogy nagyon sok erőfeszítést tesznek, nem szabad azt alábecsülni, hogy mielőtt, hogy én létrehoztam a mandátumon, mandátumom alatt létrehoztam két végrehajtó ügynökséget, amelyek mások, mint a szabályozó ügynökségek, de ennek során megtanultam azt, hogy minden ügynökségnek időre van szüksége ahhoz, hogy teljes mértékben működőképes legyen. És ez nem mm, végrehajtható egy-két év alatt. Új szervezet esetében nem lehet elvárni azt, hogy az első pillanattól kezdve mindent betartanak. Tudom, hogy még mindig vesznek fel embereket, nem tudom, hogy meddig folytatódik ez még, de úgy vélem, hogy az egyik kérdés, amely ugyancsak az én körömbe tartozik, természetesen Tajáni kollégámmal együtt, az az, hogy arra kell ügyelnünk, hogy a megfelelő kapacitás létezni fog ott, annak érdekében, hogy a végrehajtás megkezdődhessen, megvalósulhasson. Tudom, hogy ez egy olyan kérdés, amely valóban aggodalomra ad okot. Szerintem még korai lenne, és nem lenne helyes az, hogyha a határidők meghosszabbításáról beszélnénk. Szerintem még a folyamat elején járunk és nem hiszem, hogy ez lenne a helyes üzenet. Kiegészítő kérdés. De szeretném, hogyha kommentálná azt, hogy ha erre szükség van, akkor ezt megteszik, mert ha úgy mondhatom, elég hosszan válaszolt, de nem igazán egyértelműen. Vannak problémák az ügynökségnél, és úgy gondolom, hogy az önfelelősség az, hogy ezzel foglalkozzanak. De itt van még az a kérdés is, hogy a üzenetrás irányelv a beszélyes anyagokkal kapcsolatban. Itt is van nehézség, és hogy ez mikor fog megvalósulni. Ezzel kapcsolatban nincsen még kialakult véleményem. Tudom, hogy ezeket a kérdéseket mindenképpen kezelni fogom, amint hivatalba lépek, de most komment, hogy megjegyzést fizek ahhoz, hogy most ez menni fog, vagy nem. Úgy gondolom, hogy csak azt mondhatom, hogy ezzel foglalkoznunk kell. Nem csak az én felelősségem ez, ezt meg kell tárgyalnom a kollégáimmal, és, és megígérhetem önnek azt, hogy alaposan meg fogom vizsgálni a problémát, és ha szükséges, akkor fel is fogok lépni, mert ez a én felelősségem. Elnök, köszönöm szépen, Justus Peleckis. Commissioner, I'm on the left. Köszönöm, itt vagyok a bal oldalon, biztos jelölt úr. Nem mindenki ért egyet azzal, környezetbarát módon éljünk bár szép dolognak hangzik. A kérdés az, hogy milyen gazdasági ösztönzőkkel ösztönözné a környezetbarát életmódot. Olyan dolgokat, olyan dolgokra gondolok, hogy kevesebbet pazaroljanak az emberek, például a természeti erőforrásokból, kevesebb luxus vagy szuperluxus terméket fogyasszanak. Köszönöm. Milyen pénzügyi eszközökkel próbálja tehát ezt ösztönözni? Köszönöm. Nos, igen, a, egyébként erre az a válaszom, hogy igen, ezt szeretném tenni. Kezdjünk mindent a legelején. Hogyha valami benne van, megjelenik a termék árában, akkor már is egy jó jelet küldtünk a fogyasztónak. Hogyha úgy gondoljuk, például, hogy e, összeegyeztethető az alacsony energiaára fenntartható gazdasággal, akkor álomvilágban élünk. Ez nem lehetséges. Tehát ezeket a dolgokat egész egyszerűen el kell fogadni. Egy piacgazdaságban élünk, és ezt a logikánkba is be kell építenünk. Azt gondolom, hogy a legsúlyosabb probléma az az erőforrások felhasználása és a GDP eh, növekedés között kinyitni az ollót. Most ugyanis ezek kéz a kézbe mennek, mi pedig azt szeretnénk elérni, hogy a GDP úgy növekedjen, hogy az erőforrások felhasználása közben valójában csökkenjen. Megint ezt könnyű mondani, nehéz lesz majd elérni. Azt gondolom, hogy eh, itt egy ábra az erőforrás gazdálkodási folyamatokról, ahol a termék ott van a középpontban, és vannak olyan jogszabályok, amelyek a hulladékkezeléssel, illetve a hulladékgazdálkodással foglalkoznak. De természetesen a legjobb hulladék az, ami nem is jelentkezik, nem is keletkezik. Tehát ezt is csökkenteni kell. Az első két dologra kell koncentrálnunk, tehát a termelésre és a fogyasztásra. Hogyan termeljük meg, nyilván környezetbarát módon. Vannak eh, például öko hatékonysági eh, szabályaink, az ökocímkézés, eh, a közbeszerzések. a 17%-a a GDP-nek közbeszerzésre megy. Szerintem jobban is fel lehetne használni ezt a pénzt. Köszönöm ezt a rendkívül meggyőző és átfogó választ. Két óra után már kezdünk mindannyian elfáradni, bizonyára ön leginkább, de az elején önt megtapsolták. És ilyet én még nem is hallottam korábban, ekkora tapsot, sem korábban, sem mostanában, sem öt évvel ezelőtt. Tehát ehhez már önmagában is gratulálni tudnék. Személyes kérdés következik. Mit tesz ön a mindennapjaiban, hogy megvédje a bolygónkat? Yeah, first, uh... Először is a tapsra vonatkozóan szeretném, ha öt év múlva tapsolnának. Még jobb lenne. Nos, mit teszek személy szerint én a bolygónk védelmében? Szeretnék felelős polgárként gondolkozni hogyha azt kérdezi, hogy szétválogatom-e a hulladékot, akkor azt mondom, hogy igen. Az én házamban szelektálva gyűjtjük a hulladékot. Ha megkérdezi, hogy milyen autót vezetek, és ilyen dolgokra is gondol, nos, és itt akkor zárójeles megjegyzés, össze lehet hasonlítani a, a Prius-t Eh, a jelenlegi autómmal, mert 2004-ben én otthon Prius-t használtam, ami akkor elsőként jelent meg hibrid autóként a piacon. Azt gondolom, hogy egyébként egy remekül működő járműről van szó. Majd az öt perc záró megjegyzésemben lezárom ezt a történetet, mert, mert egyébként nem happy ending eh, a, a, a vége. Igen, de rövidre zárva, természetesen én személy szerint is megpróbálok ökológiai módon élni. But we got some elements already. Nem fel egy ilyen általános kérdést feltenni egy ilyen meghallgatáson. Szálvató Teletele következik. Nagyon dinamikus a meghallgatás, nincs nyoma a feladságnak. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos jelölt úr a globális felmelegedést két Celsius fokon belülre akarjuk limitálni, ugyanis a biodiverzitás különben csökkenne, és a környezet pedig degradálódna. A vizet, a talajt, az erdőket, a levegő minőségét meg kell őriznünk a jövő fenntartható fejlődése szempontjából. Ezek mind olyan témák, amelyben mindenki egyetért. De azért vannak olyan kutatások is, amelyek a két Celsius fokos célt nem realista, tehát nem, nem megvalósíthatónak gondolják, és arról beszélnek, hogy ez egy nagy illúzió. Úgyhogy nem tudom, hogy mi az ön véleménye erről a problémáról. És főként ön, mint környezetvédelmi biztos, mit gondol arról, hogy kettőről három fokhosra, fokra növeljük ezt a játékteret? Hát először is remélem, hogy két nap múlva a kollégámnak is felteszi majd ugyanezt a kérdést. De hát remélem, hogy tőlem, mint kutatási, még hivatalban lévő kutatási biztostól nem kívánja azt, hogy meghazudtoljam önmagamat. A jövőbe kell befektetnünk, tudnunk kell azt, hogy pontosan mi mit is jelent. Tehát nagyon sok dolgot még mindig nem értünk ezen a területen. Nagyon örülünk annak, hogy nemzetközileg van egy, létezik egy nemzetközi klímapanel, amely rendkívül jó munkát végzett, nem csak azért, mert ott a legnevesebb tudósok vesznek részt benne, hanem főleg azért, mert felhívta a közvélemény figyelmét arra, hogy komolyan vegyük ezeket a kérdéseket. Persze mindig lesznek kiábrándulások, és az is igaz, hogy maga a kutatás így működik, a tudomány világa ilyen. De ugyanakkor önök és mi politikusként, döntéshozóként Fontos az, hogy valami konkrétumra támaszkodjunk a döntéseink során. Barozó elnök ígéretet tett arra nézve, hogy hogy tudós szakértőket is be fog vonni a bizottság munkájára, ami a 3 Celsius fokot illeti. Következő lenne a válaszom, nem tudom. Remélem, hogy a 2 Celsius fok betartható, de hamarosan jobban fogjuk látni, közelebbről fogjuk látni ezt a kérdést. De minden esetre készüljünk fel a három fokra is, mert elképzelhető, hogy ahhoz kell majd igazodnunk. Sì, dovremo adattarci, però... Igen, ez igaz, hogy igazodnunk kell majd, de annak érdekében, hogy elérjük azt az eredményt, radikális változásra lenne szükség a világ energiarendszerében. Hogyha ezt nem valósítjuk meg, akkor ön szerint jó politika az, hogy egyrésztről környezetvédelmi célokat tűzünk ki, amelyek egyébként nem is megvalósíthatóak, és másrésztről pedig nem teszünk semmit annak érdekében, hogy olyan intézkedéseket hozzunk, hogy megváltoztassuk az energiarendszert a világon. Ami az energiát illeti, az a véleményem, hogy meg fog történni ez a paradigmaváltás, a kérdés inkább csak úgy merül fel, hogy mikor. 50 év múlva én azt jósolom, hogy a legnagyobb energiaforrás a világon nem az lesz, ami most, tehát nem a kőolaj, hanem a legfejlettebb technológiával rendelkező országok fogják átvenni a vezetést energiaterületén. Tehát szerintem mindenképpen jó irányba haladunk. Most, hogy eléggé gyorsan haladunk-e, ez a kérdés igazából. Van egy ehhez kapcsolódó nagyon érdekes vita is, de erről most nem szeretnék hosszasan értekezni. Például a közlekedésben, az üzemanyagok területén bizonyos korlátokig megyünk csak el, de nekünk tovább kellene néznünk, arra kellene gondolnunk, hogy hosszú távon mi az, ami fenntartható megoldás. Tehát ez az, ami megoldást jelentene. Igazából jó irányba haladunk, csak az idő a kérdéses faktor. Köszönöm. Következő kérdés. Sálders asszony, köszönjük szépen én magam is a végrehajtásra kérdeznék rá. Bizonyos kormányok, mint önök is tudja, finoman ellenállnak, vagy kifejezetten megszegik a környezetvédelmi jogszabályokat. Két kérdésem van. Milyen új végrehajtási mechanizmusok állnak majd az önrendelkezésére, hogy a renitens kormányokkal szemben fellépjen, illetve lesz-e például az IAE irányelv vonatkozásában egy olyan végrehajtási rendelkezés, amely azt jobban végrehajthatóvá teheti. Mit tesz annak érdekében, hogy ne lehessen a gazdasági válságra hivatkozva a környezetvédelmi szabályok végrehajtását lelassítani? Köszönöm. Jelenleg is foglalkozunk egy sor panasszal. Ezeket mind természetesen iktatjuk, és nagyon fontos, hogy egy új regisztrációs rendszert hozzunk létre a panaszok vonatkozásában. A végrehajtási kapacitás és az ellenőrzési kapacitás elsősorban a tagállamokban létezik, illetve keresendő. Eh, például a bíróságra vitel lehetősége, az Árhuszi eh, egyezmény és eh, egyéb joghoz való hozzáférést elősegítő irányelvek, illetve szabályok kialakítása nagyon fontos. Tehát ezt a, az együttműködést kell megerősítenünk saját magunk és a tagállamok között. Lehetne még említeni itt egy sor más dolgot. Kiemelném az ellenőrzés eh, szerepét. Tudom, hogy eh, létezik eh, egy európai parlamenti állásfoglalás, amely felvetette azt, hogy nem kellene létrehozni egy környezetvédelmi felügyelőséget európai szinten. Nos, amennyiben igazolható, hogy ez tényleg szükséges, akkor ezt a lépést is meg fogjuk tenni. Ami az EIA-t illeti, nos, ez egy olyan irányelv, amely gyakorlatilag most már 25 éves évfordulóját éli, ezt ideje tehát felülvizsgálni, ez a folyamat egy konzultációt is magában fog foglalni, önök is elmondhatják a véleményüket, hogy merre is haladjanak tovább a dolgok. A továbbiakat pedig megtartom a következő egyperces válaszomra. Köszönöm. Megnyugtat a válasza, és mint egy rákérdezésként hadd kérdezzem meg, hogy a parlamentet is be akarja-e vonni jobban a jogszabályok végrehajtásába és ellenőrzésébe? Igen, amennyire csak lehetséges. Én azt gondolom, hogy már ilyen ülések voltak, és ezt folytatni fogjuk. Határozott elkötelezettségem az, véleményem az, hogy közös érdekünk, az, hogy összefogjunk ebben az ügyben a szabályok végrehajtásában és annak ellenőrzésében, mert ez jobb eredményeket fog eredményezni, és um, lendületbe hozza a dolgokat. És uh, akkor uh, válaszolnék most gyorsan a negyedik kérdésére, amit az első kérdései között tett fel. Azt gondolom, hogy ott abban a gazdasági kimenetű kérdésben, tehát hogy mit teszünk annak érdekében, hogy a gazdasági válságot ne használják fel a lassításra. Nos, a gazdasági válság éppen azoknak a strukturális változásoknak ad majd nagyobb teret, amelyet egyébként nehezebb lenne végrehajtani, mert most ott a nyomás rajtunk, hogy változtassunk. Nagyon sok vállalkozás ezt egyébként megérti, és nagyon sok vállalkozás komoly befektetéseket eszközöl az innováció szituációba. És én azt gondolom, hogy őfeléjük is egy pozitív üzenetet és támogatást kell küldenünk. Mi magunk ezt fogjuk tenni. Köszönöm. Köszönöm. A következő Romána Jordán Szizei, és a biztos jelölt úr pedig kap egy kávét. Én magam is kértem. This. Uh, Spoštovani gospod Potočnik, vprašanje imam o skladnem eh, razvoju. Köszönöm. Van egy eh, kérdésem. A harmonizált eh, fejlődés a Life Plus keretein belül, amelynek a célja az, hogy a legígéretesebb Natura 2000 projekteket támogat tartsa. Itt kvótákról van szó az eredeti javaslatban, hogy ez alapján osztják el a projekteket, és hogyha egy minimális pontszámot elérnek, akkor jogosultak a finanszírozásra. Ha a tag, egyes tagállamokban nincsenek ilyen projektek, akkor újraosztják vagy szétosztják a megmaradó e, összegeket. 2008-ban ezt aránytalanul tették meg. Mit, tesznek, mit tenne annak érdekében, hogy a Life Plus-ot átfogó és kiegyensúlyozott módon működtessék, és mit tesz annak érdekében, hogy erősebb legyen a felügyelet fölött, hogy gyorsabban fejlődjenek, jobban fejlődjenek ezek a dolgok. Köszönöm. Örülök a kávénak is. Megkönnyíti azt, hogy anyanyelvemen válaszolhassak a kérdésre. Nos, a LIFE az egy nagyon fontos program, és komoly összegek vannak olyan területekre kiosztva, amelyek a Natura 2000 alá tartoznak, például a madarak élőhelyének védelme egy ilyen tétel. Én azt remélem, hogy itt lesz egy kis mozgásterünk annak érdekében, hogy ezeket a pénzeket egy kicsit máshogy használjuk fel. Én azt remélem, hogy ezt a teret, ezt a mozgásteret arra is felhasználhatjuk, hogy az egyes tagállamokban a kapacitásokat megerősítsük. Mennyiben igaz az, amit ön mondott, nevezetesen, hogy nem méltányosan osztották el a pénzeket, erre most nem tudok válaszolni, mert ennek utána kell néznem. Hogyan osztották fel a tagállamok között a pénzeket, de mindesetre oda fogok figyelni erre is. Még egy dologra rámutatnék, ezek a pénzek tehát fontosak, és biztos vagyok benne, hogy a következő pénzügyi időszakban és költségvetési időszakban több pénzt kell rendelni ezekhez az ügyekhez. De önmagában a pénz nem elég környezetvédelmi céljaink elérésére, egy horizontális megközelítésre van szükség. Minden prioritást össze kell fogni, legyen az agrárprioritás, vidékfejlesztési prioritás, vagy éppen környezetvédelmi, ezeket össze kell fogni, sőt a tudománypolitikai prioritásokat is, és egyéb szakpolitikai prioritásokat is. Ez tudja csak jobbá tenni a jövőnket és azt gondolom, hogy én erre próbálok majd minden erőmmel odafigyelni. Azt a a pristópa. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit a horizontális megközelítésről mondott, de mivel azt mondta, hogy még nincsenek adatia, 19 tagállam nem használja fel a ö, alapjaikat, 9 kevesebbet használ, mint 50 százalék, és ezért úgy gondolom, hogy ez nem csak egy-két tagállamot érint, hanem ez egy európai probléma. Ezért kérdeztem meg ezt öntől, és ezért szeretném ezt öntől hallani, hogy ön is próbál elemezést készíteni Európai Bizottsági szinten, és remélhetőleg majd intézkedések lesznek, hogy javítsák a helyzetet. Hallottam, hogy voltak problémák az alapok felhasználásával kapcsolatban és amit említett, azt be fogom tenni. Megpróbálok mindent megtenni ennek érdekében, hogy egy ilyen elemzés elkészüljön, ha még nem készítettek ilyet. És az eredményeit ennek az elemzésnek meg fogom tekinteni. Thomas Ulmá következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen tisztelt biztos úrnak is. Lenne egy kérdésem, amely inkább technikai jellegű, ez a parlamenttel történő együttműködésre vonatkozik. El tudja -e azt képzelni, hogy a környezetvédelmi kérdések és stratégiák prioritást fognak élvezni. És Amivel, mi milyen fajta vezető szerepet tud magának elképzelni környezetedelmi biztosként. Mit gondol az úgynevezett sunset zárdékokról, amelyek bizonyos jogszabályokat befejezhetnek, és milyen Duna stratégiát képzel el? Nem tudok pontos eh, választ adni önnek. Azt tudom megígérni, hogy minden olyan kérdés, ahol együttműködünk, eh, ott eh, önöket olyan személyeknek tartom már, akik együttműködnek velem. Számomra ez egy feltétel, és mindig is úgy gondoltam erre, mint a politikai kultúra részére. A Lisszaboni szerződés újdonságokat tartalmaz, erősíti az Európai Parlament szerepét is, amelyet én nagymértékben támogatok, mert úgy vélem, hogy így nem csak az önök szerepvállalása, hanem a befolyásolási képességeik is nőnek a döntésekre, és így nagyobb lesz a döntések, javaslatok legitimációja is, amelyeket együtt elfogadunk. Ez lenne a szélesebb értelemövet válaszom. Minden specifikus kérdésre még, amit feltett, nincs válaszom, de, de el tudom mondani azt, hogy nyitott vagyok és kész vagyok arra, hogy meghallgassam problémáikat. Együtt szeretnék dolgozni a Környezetvédelmi Szakbizottsággal, ahogy korábban is. Itt többet hallottam az irányelv és rendelet szavakat, mint öt év alatt valaha, de hát ehhez most már hozzá kell szoknom. Nagyon sok új komitológiai megközelítést is megtanultam. Mindenképpen nyíltságra számíthatnak részemről. Nagyon sok olyan dolog van, amely esetében érdemes lenne együttműködni. Köszönöm szépen, mondja az elnök, rátérünk az ötödik és végső körünkre. Az első kérdés Joao Ferreira teszi fel a GUE részére. Eh, eh, Köszönöm szépen. Biztos jelölt úr, csak egy percem van, úgyhogy rögtön a kérdésre térek rá. Megint csak a biodiverzitásra vonatkozik a kérdésem, illetve a biodiverzitás megőrzésének finanszírozása, illetve a Natura 2000 hálózat. Egyetértőn, azzal a jelen, egyetértőn a mostani jelenlegi finanszírozási rendszerrel? Egyetért azzal, ami a horizontális megközelést illeti? És a strukturális alapok, illetve a közös agrárpolitikai finanszírozásról mi a véleménye? Az ön szerint specifikus finanszírozási eszközre lenne szükség a Natura 2000 tekintetében, vagy jó a rendszer úgy, ahogy most létezik? Ami pedig a biodiverzitás megőrzését illeti, itt célkitűzésekre van szükség. Nem szabad azonban, hogy öncélúakká váljanak ezek a célok miért kell új célokat most meghatározni, hiszen vannak már régiek is. Nem tudom, hogy ön szerint a célokat kell frissíteni, vagy a finanszírozást. Úgy gondolom, hogy a mai vita fényében összegezve elmondhatjuk, hogy a biodiverzitás szempontjából óriási kihívások állnak előttünk, főként a megértés területén, de a helyzet javításának területén is. Amennyire én emlékszem az életből, illetve a life-ban, legalább 50%-ot a Natura 2000-re kell fordítani. Azonban túlságosan leegyszerűsítő lenne az, hogyha úgy gondolnánk, hogy az egymáshoz kapcsolódó kérdések a biodiverzitás tekintetében külön-külön is megközelíthetők. Nem, itt csak egy holisztikus megoldás jelent hát előrelépést. Ami a közös agrárpolitikát illeti, nos hát ez önmagában, és hát ugye az ide vonatkozó alapok, vagy a közös halászati politika, igenis és kapcsolódnak a fenntarthatósági kérdésekhez. Tehát ezeket a politikákon keresztül kell őket megközelítenünk, és a politikákon belül a különböző eszközökhöz kell őket rendelnünk, mert különben, illetve hogy így implicite választ kapunk nagyon sok biodiverzitással kapcsolatos kérdésre is. Nem hiszem, hogy itt most szükség lenne egy új finanszírozású mechanizmusra. Ki kellene használni azt, ami már rendelkezésünkre áll, de hát új pénzügyi tervre van szükség, nyitva kell tartanunk a szemünket, hogyan is kívánjuk megvalósítani úgy a politikákat, hogy egyben a biodiverzitás megőrzése irányába is hassanak. Köszönöm. Julie Gilling következik harmadszor. Azt hiszem, hogy ön valóban nagy szakértője lehet a frakcióban ennek a témának. Gratulálok! Bíznak bennem, de nagyon. Nos, egy általános kérdésem lenne az ön tágabb értelemben vett szerepéről a kollégiumon belül, a többi biztos között. Vagyunk itt egy páran, akik azt gondolják, hogy Európa távolabb kellene, hogy tartsa magát egy sor dologtól, mint ahogy teszi, de a környezetvédelemről nem gondoljuk így. Európa vezető szerepe ott egy nagyon elismert dolog. Ugyanakkor Kopenhágában egy kemény ütést kaptunk és itt nem a klímaváltozásról van szó elsősorban, hanem Európa vezető szerepéről, és hogy erre hogyan hat ki ez a bukás. A kérdésem tehát az, hogy hogyan próbálja ön az európai polgárok és a vállalkozások bizalmát helyreállítani ebben az európai környezetvédelmi szerepben. Köszönöm. Concerning the, the... Nos, ami a jelenlegi bizottságot illeti, amelynek én is része vagyok, és remélhetőleg a következőnek is tagja leszek, azt gondolom, hogy azzal, hogy megduplázzuk a biztosok számát, hiszen külön biztosa lesz a klímaváltozásnak és az önvá- a, a környezetvédelemnek, ez már önmagában egy jelentős előrelépés. Azt gondolom, hogy ez mindannyiunk számára egy kedvező jel. Talán provokatívnak hangzik, amit mondani fogok, de számos kérdés, amely eddig árnyékba szorult, a biodiverzitás, a talajvédelem, hulladékgazdálkodás, amelyek háttérbe szorultak a klímaváltozáshoz képest. Most, hogy én csak a környezetvédelemért vagyok felelős, talán nagyobb fontosságot nyerhetnek a jövőben. És én ezt egy pozitív dolognak látom. Ami a globális szerepünket illeti, illetve a globális felelősségünket, itt én már erről próbáltam értekezni az egyik válaszomban, a kollega, kollégának adott válaszomban. Azt gondolom, hogy vannak tanulságok, és vannak következtetések, amelyeket le kell vonni. Meg kell válaszolnunk arra az alapvető kérdésre, hogy mennyire vagyunk elkötelezettek globálisan. A klímaváltozás ugyanis egy globális kérdés, ez több mint nyilvánvaló. A többiek mit tesznek, és hogyan teszik azt, és hogy hajlandóak-e elfogadni az európai megközelítést, ami szerintünk logikus, és szerintünk a legjobb, de ténylegesen mindenki számára elfogadhatóvá tudjuk-e tenni. Mert változásra szükség van. És ebben az értelemben Európa vezető szerepe. Nézze, hogyha komoly politikusnak gondoljuk magunkat, és komoly polgárnak, akkor ezt a felelősséget fel kell vállalnunk. Hogyha hiszünk abban, amit teszünk, ha hiszünk abban, amit mondunk, akkor van más lehetőségünk, mint hogy felvállaljuk ezt a vezető szerepet? Szatú Haszia zöldek eh, nevében. Nagyon örülök annak, biztos előtt úr, hogy az erőforrás hatékonyságot is említette, mint az egyik prioritását. Szeretném, hogyha specifikusan elmondaná, hogy milyen tervei vannak. Milyen fajta változtatást szeretne elérni az öt év alatt? Például kényszer arra, hogy kötelező érvényű célkotézéseket tűzön ki az erőforrás hatékonyság kapcsán, és késze arra, hogy kötelező célkötözések legyenek, hogy abszolút mértékben csökkenteni lehessen az erőforrás felhasználást, mert ez idáig a szétválasztást, a, a gazdasági növekedés, illetve az erőforrások felhasználása között ezt csak relatív értelemben tettük meg, de abszolút értelemben továbbra is nőtt az erőforrások felhasználása. Igen, még akkor is, hogyha már közeledünk a meghakatás végéhez, ez nagyon fontos kérdés. Úgy gondolom, hogy két dolgot kell figyelembe vennünk. Az egyik az az, hogy Európa egy, nyersanyag importőr, amikor globálisan nézzük azt, hogy a partnereink mit tesznek, akkor úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb tényező az az, hogy japán nyersanyag hatékonysága sokkal jobb, mint a miénk, és a GDP per tonnák hagyományos kiszámítása nem optimális. Ezt szeretném előre bocsátani, hát mielőtt még részletesen megválaszolnám a kérdését. A nyersanyag hatékonyság abszolút központi kérdés számomra. Már így is vannak célkötőzéseink, megvan a ökodizájn irányelv, hulladék megelőzésről is van jogszabályunk, fenntarthatósági akciótervünk, is van. Amikor a célkötőzésekről beszélünk, akkor gondolom, hogy óvatosnak kell lennünk, el kell kerülni a terhek el, egyenlőtlen elosztását. Amikor nyers anyag erőforrás célközésekről beszélünk, akkor ugyankor ez nagyon komplex de az abszolút célom az az, hogy a környezetvédelmi, környezeti terheket csökkentsem. Tehát mindenképpen azért szeretnék ilyen célkörülzéseket, hogy csökkenteni lehessen a nyersanyag felhasználást. Nem arról van szó, hogy mennyi lesz ez, hanem inkább arról, hogy hogyan fogjuk ezt végrehajtani, mert ez egy ugyancsak nagyon fontos kérdés. A tematikus stratégia áttekintése során a erőforrások felhasználásával kapcsolatban, illetve a hulladék kezeléssel 2011-ben ezzel mindenképpen foglalkozni fogunk. Corinne Lepage. Köszönöm, Corinne Lepage. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kijelölt biztos úr, köszönöm szépen először is azt a komolyságot, amelyel válaszolt a kérdésekre. A szakértői vélemények értékelésével kapcsolatban szeretnék egy kérdést feltenni, hiszen ezek kulcsfontosságúak a környezetvédelem szempontjából. Nagyon fontos ugyanis az, hogy a polgárok tudják azt, hogy pontosan milyen információkat is kapnak, hogy ezek mennyire megbízható információk, és hogy ne legyenek érdek ellentétek. hogyan lehetne növelni az átláthatóságot, a környezetvédelmi főigazgatóságon belül, valamint Kállász úr által kezdeményezett rendszer az önvéleménye szerint nem gondolja ön úgy, hogy jobb lenne, hogyha a civil szervezetek is közelebbről figyelemmel kísérnék az átláthatóság szempontjából. Hát először is, hogy mi az én véleményem a lobby tevékenységről. Úgy gondolom, hogy ez a munkának természetes velejárója. Sőt, inkább úgy gondolom, hogy ez egy szerzési lehetőség önmagába véve. De különböző álláspontokra van szükség ahhoz, hogy kialakíthassuk a sajátunkat. Az összes álláspontot például a civil szervezetek álláspontját meg kell ismerni. Ezt egyébként meg is hallgatjuk, és figyelembe is vesszük, az biztos. Másodszorban a tanulmányok minőségével, tehát a szakértői tanulmányok minőségével kapcsolatban. Hát az elmúlt öt évben pont ezzel foglalkoztam a DG Research-ben, hogy átláthatóak legyenek, eléggé széles alapokon nyugodjanak ezek a szakértői vélemények, és függetlenek legyenek, amennyire lehet, hogy ne legyen soha olyan érzésünk, hogy valami esetleg ellentmondásos lehet, vagy rossz. Tehát, hogy próbáljuk meg ezt kikerülni ezzel a rendszerrel. És hasonlóképpen fogok eljárni a Környezetvédelmi Bizottság, illetve a Környezetvédelmi Biztosként is. Fontos az, hogy a tudományos munkákban, illetve a szakértői véleményekben ez ilyen formában jelenjen meg. Ami pedig a hatástanulmányokat illeti, valóban rengeteg dolog javult, és ezek igazából most már eléggé keményen olyan irányba ösztökélnek bennünket, ami a helyes irány, tehát minél jobb minőségű, megbízható minőségű szakértői véleményekre van szükség, ugyanis csak így használhatók ezek, és csak így lehet jól végezni a munkánkat. Utolsó kérdés, Tabajdi Csaba. Dear Commissioner, we started... Kedves biztos úr, ma azzal kezdtünk, hogy milyen fontos a vízgazdálkodás, és én a végére is ezt szánom, ezt a témát, a vízgazdálkodási kérdést. A vízgazdálkodásnak stratégiai fontossága van Európában és a világon. Ön említette és hangsúlyozta, hogy erős szándéka az, hogy a vízkeret irányelv végrehajtását figyelemmel kísérje. De mégis legyen konkrétabb, milyen konkrét intézkedéseket tettek eddig ennek érdekében. Kérem. None of the measures has yet been taken because... Ilyen intézkedéseket egyelőre nem tettünk, mert nem tehettem, mert nem voltam abban a helyzetben. Nos, hogyha megvizsgáljuk az európai joganyag érvényesülésének történetét, akkor meglepet, hogy csak 2000-ben született vízgazdálkodási irányelv, 97-ben kezdtük a vegyi anyagokkal, és aztán további jogszabályok születtek, és engem meglepet, hogy a vízgazdálkodási keretirányelv 2000-ben született csak meg, és ekkor fogadták el ezt a vízgyűjtőmedence megközelítést, illetve egy átfogó vízgazdálkodási hozzáállást, a határon átnyúló együttműködést, amit megint csak majd erősen tanulmányozni fogok illetve a tervezés és konzultáció fontosságát, ekkor fogadták el azt, hogy a szennyező fizet, és ekkor került elfogadottá az is, hogy a vízerőforrások árképzését is át kell alakítani. Ezt, ennek fontosságát korábban alábecsülték, illetve ekkortól került összhangba a vízgazdálkodás más területekkel is. Azt gondolom, hogy ez része annak a logikának, amely a vízkeret irányelvben megjelenik, és amelyet én is követni szeretnék tehát azt gondolom, hogy az árhatékonyság és a keresleti mechanizmusok eddig ellettek hanyagolva. De azt gondolom, és ezt vegye kötelezettségvállalásnak, hogy ezeket a végrehajtási kérdéseket alaposan tanulmányozni fogom, és a tagállamokkal szemben egy nagyon egyszerű politikát fogok követni, keményen követelek, ugyanakkor segítőkész leszek, és mindenben állok a rendelkezésükre. Én itt komolyan gondolom, hogy a szubszidiaritás és a, az együttes megközelítés itt előnyünk lehet, semmint hátrányunk. Van-e további kérdése? Mint korábbi kutatási biztos, kérem magyarázza el, hogy milyen innovatív eszközöket lehet felhasználni az európai iparban, vagy mezőgazdaságban, vagy akár a lakossági szektorban annak érdekében, hogy a vízfogyasztást csökkentsünk, különösen a vízpazarlást. Nagyon sok vizet pazarlunk, főleg a mezőgazdaságban, amely felhasználja az európai vizek 70%-át. Nagyon, nagyon sok vizet használ a mezőgazdaság. Milyen új technológiákat lehet bevezetni együttműködve az agrárágazattal? Köszönöm. Köszönöm. Önnek teljesen igaza van abban, hogy rámutat az új technológiák fontosságára. És természetesen van egy európai környezeti technológiai tervünk is, amely egy új megközelítést jelent, ezt kívánjuk megerősíteni, e, és e, érvényesíteni a termelés minden ágazatában. Fontos tehát, hogy ne csak a biotechnológiáról, a nanotechnológiáról, az információs technológiáról, a legfejlettebb technológiákról beszéljünk, hanem olyan dolgokról is, hogy hogyan használjuk fel az új technológiai előrelépéseket azokon a klasszikus területeken, amelyet ön is említett, például a mezőgazdaság eh, eh, területén, vagy akár a halászat eh, területén, ahol szintén szóba jön a vízgazdálkodás. Osztom az aggodalmát a vízfelhasználás hatékonyságát illetően. Ezzel is foglalkoznunk kell. Megint csak egy holisztikus megközelítésre van szükség. Ár, technológiai intézkedések, keresleti szabályozó intézkedések, a bizonyos magatartási minták megváltoztatása, mindez, ami, minde, mindez számít, és azt gondolom, hogy ez az út előre. Köszönöm. És a Grand Finale az Péter Lizénél lesz. Igen, egyetlen egy kérdésem van az Európai Parlamenttel fenntartott együttműködésére. A 125-ös cikke az új szerződésnek egy egyértelmű kezdeményezési jogot ad, és az írásbeli válaszában az angol szövegben azt írja, hogy figyelembe veszi ezt. De már a szerződés is többet mond, és tudjuk, hogy az Európai Parlament Barroso bizottsági elnöken erről már tárgyalt, és azt szeretnénk, hogyha a bizottság alapvetően, vannak kivételek, de alapvetően minősített javaslatot kell tenni, ilyen minősített többséggel, és az lenne a kérdésem, hogy ezt az ön területén meg fogja eltenni, és támogatja-e ezt a javaslatunkat még azelőtt, mielőtt szavaznánk a bizottságról ebben a, ezen hónap végén. Úgy gondolom, hogy a Lisszaboni szerződés egyértelmű, hogyha a bizottságot arra kéri a parlament minősített többsége, hogy javaslatot tegyen olyan kérdésekben, amely az unió érdekeit szolgálják, akkor figyelme kell venniük. E, úgy gondolom, hogy elég sokáig tárgyaltunk erről a szerződésről. Nagyon fontos, hogy ezt végre hajtsuk az a személyes véleményem, hogyha a parlament kéri ezt eh, olyan módon, ahogy eh, azt ön is felvázolta, akkor ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk. Emlékszem, hogy az első Barozó eh, bizottságnak nagyon jó a, a, nagyon jól figyelembe vett az ilyenfajta kérelmeket. Tehát ez része annak a vitának, mint amely amely szélesebb, mint amelyet most, most lefolytatunk itt a Környezetvédelmi Bizottságban. Ez részét képezi majd az intézményközi megalapodásunknak a bizottság és a parlament között. De úgy vélem, hogy Barózó úr komolyan gondolta azt, amikor speciális partnerséget kíván kialakítani az Európai Parlamenttel. Ez magában foglalja a nyílt együttműködést is, és eh, ezt eh, valóban komolyan fogjuk ö, ö, venni ezt a kérdést. Elnök kiegészítő kérdés, igen. Az lenne a kérdésem, hogy igaza van a szerződésben, ö, benne áll az is, hogy a bizottság megindokolhatja azt, amikor nem akar ö, semmit ö, tenni, de ezt az, az lenne a kérdésem, hogy milyen okok vezethetnek ahhoz, véleménye szerint, hogy a bizottság semmilyen javaslatot nem tesz. Például elmondhatja azt, hogy Londonból vagy Berlinből kaptam egy hívást, és emiatt nem teszek semmilyen javaslatot. Azt mondhatom önnek, hogy Berlinből, Londonból, vagy akárhonnan érkező hívás nem fogja befolyásolni az én döntésemet ebben az esetben, de úgy gondolom, hogy ezt a kérdést széles körben kell megtárgyalni, a bizottság és a parlament között kell ezt rendezni. Meg tudom ígérni azt, hogyha javaslattal állnak elő, amely többséget kapott és amely komoly, akkor nem tudok jogi kötelezettséget vállalni, ezt tudják eh, nagyon jól, a szerződést kell követnem, de, de abban hiszek, hogy eh, az ilyenfajta javaslatot komolyan fontolóra kell venni, és hogyha az Európai Bizottság nemet mond, akkor itt eh, ismételten csak a jelenlegi Barozó bizottság tapasztalatára tudok támaszkodni, akkor ha nemet mondunk a javaslatra, akkor mindenképpen komoly okkal fogjuk ezt tenni. Úgy gondolom, az összes többi kérdés az az intézményközi megállapodás tárgyalásain fog kiderülni. Elnök, véget értünk a kérdések és válaszok idejének. Körülöm, hogy betartották a önökre szabott időt, nagyon jól sikerült, betartanunk az időt. Egy kolléga nem jelent meg, ezért eh, megtakarítottunk 5 percet. Úgy gondolom, hogy eh, Potocsnik biztos jelölt úr nagyon sokat dolgozott eh, karácsonykor és új évkor. Látom, hogy rengeteg papír van előtte kézírásával, említette az idézetét, hogy zöld, az európai kontinens, kék a bolygónk, de hát rengeteg színt látok előtte, feketét, narancságát, mindenfajta szín látok, tehát eh, a környezetvédelmi biztos teljes tárcáját áttekintette. Nagyon sok kérdés merült fel, amely közel áll a szívünkhöz, és nagyon fontos eh, számunkra. Köszönöm szépen a kérdéseket, illetve a biztos jelöltnek a válaszokat. Megígérte azt, hogy az utolsó öt percében elmondja, hogy mi is az ön személyes akcióterve, hogy megmentse a környezetünket, és nekem is van egy kérdésem. Mi az ön ö, irodájában, illet, munkaszobájában, illetve az ön nappaliában a hőmérséklet mert itt ebben a teremben 25 fok van, ami szerintem kicsit magas, tehát az európai környezetvédelmi rendszerre egy kicsit jobb lehetne. Lehet, hogy a nők hamarabb fáznak, a férfiak, és úgy gondolják, hogy ez a férfiak által az a probléma. Na mindegy, be is fejezem, és megadom a szót a végső lezáró megjegyzéséhez Potocsnik úrnak, és talán elmondja, hogy nála milyen hőmérsékletek uralkodnak otthon. I think it's not fair. Azt hiszem, hogy ez így nem fair, mert meg kell mérni, hogy hány fok van a teremben a szülés kezdetén és a végén. Bemelegettünk. Nos, hát nálam mondjuk 21 fok a munkahőmérséklet. Sajnos én olyan országból érkezem, ahol azért hozzászoktunk a hideghez, de most elmondanék néhány gondolatot záróként, zárószóként. Amikor a különböző irányelveket, zöld és fehér könyveket tanulmányoztam, még mielőtt elkezdtem, a részletekbe bocsátkozni. Ugye a 2007-re vonatkozó a hatodik környezetvédelmi keretprogramot olvastam, és más hasonló dokumentumokat, akkor azt gondoltam, hogy először inkább ilyen horizontális megközelítésre lenne szükség, hogy a holisztikus megközelítés a helyes a fenntarthatóság szempontjából, és ki kell használni a különböző szinergiákat a politikák területén, főként az éghajlatváltozással meglévő szinergiákat. Rengeteg tiltó intézkedés áll a rendelkezésemre, de hát azért máshol vannak mondjuk ilyen ösztönző jellegű politikák is, úgyhogy ezeket is ki szeretném használni. A környezetvédelmet úgy kellene tekinteni, mint egy olyan területet, amely kéz a kézben halad a gazdasági fejlődése, nem annak ellenében, és egy nyersanyag hatékony mm, világot szeretnénk, vagy gazdaságot szeretnénk kiépíteni, nagyon fontos a finanszírozás kérdése, és az is, hogy az összes finanszírozási eszközt úgy használjuk ki, hogy az a környezetvédelmi célokat szolgálja, illetve a fenntartható fejlődést. Nagyon sok kérdésre valóban csak globális választ találhatunk, Úgyhogy nagyon is vártam ezt a mai meghallgatást, ezt a mai vitát, mert reményeim szerint ez lesz, jelenti a kezdetét a következő öt év gyümölcsöző együttműködésének. Ahogyan elmondtam, én mindig nyitottan fogom várni az önök kezdeményezéseit. Szívesen vitatom meg önökkel nyíltan, tisztességesen bármely kérdést. És most végül elmondanám a történetét a Toyota Priusnak. A fiam szerette volna a Priuszt, és összetörte, november 13-án 13 órakor, úgyhogy ez most nem olyan rossz, vagy ez, ez most nagyon rossz, úgyhogy ezt a rossz karmát most uh, szintén össze kellene törni a mai napon, a mai meghallgatással. Úgyhogy köszönöm szépen, és remélem még egyszer, hogy ez a gyümölcsöző együttműködés kezdetét jelenti ez a mai találkozó. Thank you, colleagues. Thank you. Köszönöm szépen, kedves kollégák, köszönjük Potosnik biztos jelölt úrnak. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes három óra volt ez, és lezárom a meghallgatást, és a koordinátorokat felkérem arra, hogy egy fél óra múlva találkozzanak, találkozzanak velem az 1G2-ben az értékelésre.